Guten Morgen, wir nehmen uns... Jó, re- ja. Jó reggelt kívánok! Az utolsó ülésünket megnyitom a nyári szünet előtt. Örülök, hogy mindenkinek sikerült idejönni. Üdvözlöm a kollégákat. Most első alkalommal a számvevőszéki prezentációkat meghallgatjuk. 5 percet a számvevőszék képviselője, 3 percet a jelentéstevő kap, aki még egyelőre nincs itt. Úgyhogy ha nem jelenik meg, akkor nem kap szót. Örülök, hogy az első 2017-es különjelentést megkaptuk a halászati ellenőrzés témakörében, és rögtön meg is adom a szót 5 percben a számvevőszék képviselőjének a szót, az óra indul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömömre szolgál, hogy a szakbizottságnak beszámolhatok a külön jelentésünkről, az EU halászati ellenőrzési rendszeréről. Itt több erőfeszítésre lenne szükség. A halászati politika szorosan kapcsolódik egy hatékony ellenőrzési rendszerhez. Ez az ellenőrzési rendszer képezte az auditunk tárgyát, a fő kérdése az auditnak, szeretném a prezentációmat vetíteni, vagy használni, de nem biztos, hogy sikerül. Nos, tehát folytatom, ugye úgy tűnik, hogy bizonyos technikai problémák adódtak. Tehát az audit kérdése az volt, hogy rendelkezik-e az EU hatékony halászati ellenőrzési rendszerrel a flotta információt, halászati, gazdálkodási kérdéseket, vizsgálatok és szankciók, Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot, kivéve Skóciát vizsgáltuk. A, az auditot követően azt vizsgáltuk, hogy tehát nevezetesen a hatékony ellenőrzési rendszere vonatkozóan a válaszunk az volt, hogy nem. Az Európai Unió egyelőre nem rendelkezik kellően hatékony ellenőrzési rendszerrel a halászatban. Előrelépés ugyan történt az elmúlt évtizedben, de a tagállamok még nem, nem valósították meg teljes mértékben a rendelet előírásait, és a rendeletet mindenféleképpen módosítani kellene. A fő konklúzióink a következő. Elsősorban a flotta információ, a flotta nyilvántartás nem áll rendelkezésre, jelentős különbségeket tapasztaltunk a tagállamok flotta nyilvántartása és a bizottsági nyilvántartás között. Olyan hajók is vannak, amelyet a tagállamok regisztráltak, a bizottság nem, illetve fordítva. Ez a nyilvántartás tehát összességében nem megbízható és nem teljes körül. Tehát azt javasoljuk, hogy hozzanak létre olyan eljárásokat, amely eh, igazolható információkat nyújt a flottára vonatkozóan, és a, eh, így például a eh, motorkapacitásra vonatkozóan. További fontos következtetésünk a gazdálkodási intézkedések, irányítási intézkedésekre vonatkozott, elsősorban a flották, illetve a hajók nyomon követésére, az európai flotta 89%-ában nincs műholdas követés, és csak 11%-ot lehet ellenőrizni a műholdas rendszer segítségével. Ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik a kvóták felosztása. A kvóták felosztási kritériumai nem minden esetben átláthatóak, és egyes tagállamok a kvóta felosztását a termelői szervezetekre delegálták, Itt esetleges összeférhetetlenség merülhet fel, és a kritériumok nem minden esetben átláthatóak. Azt javasoljuk, hogy a bizottság a kvóta felosztásban biztosítsa az átláthatóságot, és alternatív helymeghatározási rendszereket kellene alkalmazni a kisebb hajók esetében. A következő következtetés a halászati adatokkal kapcsolatos. Megállapítottuk, hogy ezek az adatok megbíz, nem megbízhatóak, különösen a kishajók esetében, amelyek papír alapon nyújtják be az információkat, és ezek nem teljes körűek egyes tagállamok esetében. Tehát itt azt javasoljuk, hogy javítani kellene az adat szolgáltatáson a kis hajók esetében, ez a tagállamokra vonatkozóan, a bizottságra vonatkozóan pedig megfelelő platformot kellene létrehozni az adatcserére, illetve különösen a kis hajók esetében bizonyos könnyítésekre van szükség. Utolsó sorban pedig a vizsgálati ellenőrzési rendszert vizsgáltuk. Ez ugyan működik, de a szankciók nem feltétlenül kellően elrettentő jellegűek. és nem minden esetben biztosított az egyenlő bánásmód. Itt mi keményebb szankciókat javasolunk, különösen a visszaeső elkövetők esetében. Van olyan szervezet, amit ötször büntetnek egy évben, de ennek ellenére tovább folytatják a nem megfelelő gyakorlatot. Ezen kívül a bizottság számára azt javasoljuk, hogy a pontrendszert valósítsa meg teljes körűen, hogy egyenlő bánásmódot lehessen biztosítani, és ezáltal el lehetne kerülni a szabálysértéseket megfelelő szankciók révén. A pozitívum az, hogy az Európai Bizottság megkapta az ajánlásainkat, pozitívan állt ezekhez, és úgy nyilatkoztak, hogy megvalósítják majd a gyakorlatban is ezeket az ajánlásokat, és jó az együttműködésünk, jó volt az együttműködésünk az audit során a bizottsággal. Reméljük, hogy az auditunknak pozitív hatása lesz majd a halászati politikában alkalmazott ellenőrzési rendszere. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság kapja meg a szót három percben. Good morning. Jó napot. Köszönöm. Igen. Az Európai Bizottság valóban üdvözli ezt a jelentést a szemvevőszék részéről, hiszen nagyon fontos. Nem csak nem utolsóban azért, mert a halászati ellenőrzési rendszer kulcsfontosságú ahhoz, hogy a közös választói politikát megvalósítsuk, és azért is, mert nagyon jókor, aktuális időpontban született, akkor, amikor a bizottság most, éppen most fejezi be saját értékelését ebben a tárgyban. Örülünk annak, hogy azok a konklúziók, amit az ECA levont, erősen egybeesnek az általunk végzett értékelés eredményeivel egyetértünk abban, hogy nagyon fontos nyitott területek még vannak, pont azok a területek vannak hiányosságok, amelyekre Deka is elmutatott, a végrehajtása a tagállamok részéről még mindig széttartó és nem kielégítő. Tovább is együttműködünk tehát szorosan az együtt a tagállamokkal, hogy javítsuk a végrehajtást mikéntjét, és azt is bejelenthetem, hogy elkezdtük már néhány ajánlás végrehajtását is. Van még egy fontos vetülete a dolognak, amit az ECA is felvetett, az nevezetesen, hogy vannak olyan rendelkezések a ellenőrzési szabályozásban, amelyeket módosítani kell. E tekintetben is örömmel jelentem be, és ez hivatalosan is elhangzott már a PES bizottságban, hogy az Európai Bizottság most indított egy kezdeményezést, hogy felővizsgáljuk a halászati ellenőrzési rendszer egészét. Persze még nem látjuk előre ennek az egésznek a végét, a revíziós folyamatnak az eredményeit, de annyit már elmondhatok, hogy a bizottság figyelembe veszi a folyamat során azokat az ajánlásokat, amelyeket a számvevőszék megfogalmazott. Egészében tehát egyetértünk ezzel a jelentéssel, elkezdtük a végrehajtást, és az szabályozás felővizsgálatát megkezdtük. Mint mondottam, az ajánlásokat eközben figyelembe veszük majd. Köszönöm. Köszönöm. Aréna asszony. Hogy lehet, hogy még ezt nem, vége, nem végeztük el régen, hiszen a bizottság már régebben vállalta a felelősséget ezért. Miért nem tették meg ezt korábban már? Megkérdezhetem önt, válaszolna erre? Igen. Mint már mondtam, az Európai Bizottság nem régiben végzett egy értékelést a végrehajtás tárgyában, és egy általános értékelést az ellenőrzési szabályról, hogy az célirányos-e. Ami a végrehajtás szintjét illeti, mi arra jutottunk, egyébként ez az ECA véleményével, hogy a tagállamokban széttartó a nem, egyen, nem egyforma a végrehajtás, és nem kielégítő sok területen. Egyik ilyen terület, ahol a legtöbb agályt okozza számunkra, a szankciók alkalmazása. Nagyon fontos az, hogy a büntetéseket kiszabják egyenlő mérték szerint, arányosan, elriasztó hatással, és ez ez az is fontos, hogy az EU szerte egyenlő elbánást kapjanak a halászok. A bizottság nemrégiben indított egy kezdeményezést, hogy felülvizsgáljuk minden tagállamban a helyzetet, és a jövőben ennek alapján további cselekvéseket is tehetünk. Ami pedig a, a végrehajtását illeti az adatok átadása és adatok elemzése és gyűjtése körében is kezdeményeztünk változásokat. A fogási adatok tekintetében nagyon fontos hiányosságokat sikerült meghatározni, ám olyan kérdés, emelnek több betülete van. Például a mostani szabályozás szintjén és a végletes szinten is van egy aspektusa, ezen is dolgozunk, ám a jövőbeli szabályozásra vonatkozóan is van egy kihatása, és e tekintetben az egyik fontos jelzés, amelyet a számbevőszék is megfogalmazott, hogy még mindig vannak hiányosságok a, a kis flották fogási adatai tekintetében. Ebben teljesen egyetértünk velük, és a bizottság abban a kezdeményezésében, amit most indított a szabályozás felülvizsgálatban, különösen erre fog koncentrálni. Van még egy sor vetület ennek a kérdésnek, ám arra most már nincs idő, hogy minden konkurziót és ajánlást, amelyet a számbevőszék tett, megfogalmazunk. Danke, wir werden da auf jeden Fall nochmal drauf. Köszönöm szépen. A jelentéstevő nincs itt, de visszatérünk majd erre a kérdésre még. Köszönöm, még a munkadokumentumot majd körbeadjuk következő napirendi pontokhoz érkeztünk. 2017-es rendkívül jelentés dél tőketársában, embercsempészet tárgyában a számbevő szék jelentése. Jakobsen asszonya, bocsánat, el kellett olvasom a nevét, Jakobsen asszony öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy az emberkereskedelem elleni EU-s harc kérdésében felszólalakatok. A bűncselekmények területén nagyban megnövekedett az emberkereskedelem, ez sérti az emberi jogokat. Az embereknek az elrablása azért, hogy kihasználják őket, kizsákmányolják őket, ez bűncselekményben számít. A legtöbb áldozat nő, és akik rabszolga munkát kell, hogy végezzenek, és kihasználják őket. Különböző képek alakultak ki bennünk ezekről a kérdésekről. Most szeretnék számokat ismertetni, adatokat ismertetni. Az Európai vízum iroda szerint az emberkereskedelem emberi jövedelme 29 milliárd euróra mutat. A 2016-os globális rabszolgatartási mutatók szerint 46 millió embert érintenek ezek, legtöbbször Ázsiában, legalábbis kétharmadik innen van. 35 projektet vezettünk be, és vizsgáltunk meg 10 országban, amely 31 millió értékű. Az emberi, emberkereskedelem elleni harc nagyon hosszú feladat. Ha meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor meg kell vizsgálni az alapokait ez a nemek közötti egyenlőtlenség, a szegénység, e, oktatás és egészségügyi kérdésekre vezethető ott vissza. Akik szeretik a kertben tölteni a munkájukat, tudják, hogy a gyomlálás a legfontosabb, de csak akkor sikeres, hogyha gyökerestől kitépjük a gyomokat. Ugyanilyen fajta elhatározás, eltökéltség kell az emberkereskedelem elleni harchoz. Ezért úgy döntöttünk, hogy az vizsgálatot, az auditot elsősorban a forrás országokra koncentráljuk, ahonnan az emberkereskedelem innen. Ezt Dél- és Dél-Kelet-Ázsia területére korlátoztuk, ahol az emberkereskedelem nagyon komoly problémát jelent. Ezért az EU prioritásai között szerepelnek ezek a régiók. Azt vizsgáltuk, hogy az emberkereskedelem elleni harc ezekben a régiókban hatékony-e. Így megvizsgáltuk, hogy az EU megközelítése átfogó-e az emberkereskedelem ellen, és hogy a projektek hatékonyan foglalkoznak-e az emberkereskedelem témájában ezekben a régiekben. Mik voltak az eredmények? Végül is a következtetések azt mutatták, hogy részben hatékony az EU támogatás az emberkereskedelem elleni harcban az, e, ebben a régióban. Az eh, emberkereskedelmi keret átfogó megközelítést biztosít az emberkereskedelem területén. Ugyanakkor az EU stratégiá nem foglalta magában eh, a megfelelő célkitűzéseket, pedig ez hasznos lett volna, hogy eh, megfelelően fókuszált telekvések lehetsenek ott a régióban. Az EKS megfelelő eszközöket használt fel az emberkereskedelem ellen. Az emberkereskedelmi párbeszéd különösen fontos és hasznos eszköz volt. Ugyanakkor az EU nem sikeresen tudta felállítani a, partnerségi kapcsolatokat az emberkereskedelem elleni harcban ebben a régióban. Egy másik bizottsági eszköz a különböző projektek, egyéni projekteknek a finanszírozása, amelyeket nagyon gyakran helyi civil szervezetek vezetnek be. A mindegyik megvizsgált projektben voltak pozitív eredmények, ugyanakkor ezeknek az eredmények a hatása nagyobb lehetett volna olyan esetekben, ahol a fenntarthatóság volt az elsőfokú ok. Míg javult az emberkereskedelmi e, az emberkereskedelmi elleni harcok, úgy szükség van konkrét EU e, akciókra, mind a finanszírozásban e, és az eredmények tekintetében. Az audit két ajánlást tett Tudatában vagyunk, hogy a bizottságnak új stratégiára van szükség, egy megfelelő kéretre a 2016-os évek utáni időszakra. Ezen kívül várjuk a bizottságnak az átfogó értékelését az eredményekről a 2012-16 időszakra. Tehát először is azt javasoljuk, hogy az, e, a bizottság tovább fejlesz-e az emberkereskedelmi elleni stratégiai keretet, és figyelembe veszi a régiónak a szükségleteit. Ezen kívül optimizálni kell a projekteket, és integrálni őket az átfogó keretbe. A bizottságnek támogatni kell azokat a projekteket, amelyek leginkább hozzájárulnak az emberkereskedelmi elleni harchoz, és ugyanakkor megkönnyítik a szinergiát az országok között. Ugyanis az emberkereskedelem elleni harc megfelelő prioritást és összehangolt akciót igényel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság részéről, DEFCO főigazgatóságról három percben kapszott a képviselő úr. A bizottság üdvözli a jelentést, és azt, hogy elismerik az emberkereskedelem leküzdésére tett eddigi erőfeszítéseket Dél-Kelet-Ázsiában. A régióban a helyzet összességében javult, de további teendők vannak még ezen a területen. A bizottság szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal, hiszen az emberkereskedelem szerves részét képezi a kül- és biztonságpolitika egészének, és az EU komolyan elkötelezett az emberi jogok sérelmének megakadályozására, illetve emberkereskedelem megakadályozására. Intenzív párbeszédet folytatunk ez ügyben Ázsia és Dél-Kelet-Ázsia országaival és egyéb fórumokon is az ASEAN kereteiben, például az emberi jogok kérdésében ehhez a feladathoz azonban időre, forrásokra és szoros együttműködésre van szükség az összes fél között. A jelenlegi emberkereskedelem ellenes stratégia tapasztalataira építve elemezzük a problémákat, és igyekszünk bevonni az érdekelt feleket is a jövőbeni fellépésekben. A fő célunk az, hogy reagáljunk a e, kérdésre a jelenlegi szociogazdasági környezetben koordinált megközelítéssel, amivel nagyobb hatást kívánunk kiváltani a e, számvevőszék által javasoltak szerint. Konkrétan az ajánlásokra rátérve a stratégiai keret tekintettel a bizottság az erre vonatkozó ajánlásokat e, igyekszik megvalósítani, figyelembe véve hogy a prioritásokat aktualizálni kell a 2016-ot követő stratégia keretében. Erőteljesebben összpontosítani kívánunk az emberkereskedelem során az érintett országokkal való párbeszédre, és e tekintetben a bizottság maximálisan ki akarja használni az eddigi tapasztalatokat, illetve az e tárgyban született anyagokat. Szakpolitikai irányítást is célzunk a helyszínen, és megfelelő beszámolókat fogunk e tekintetben készíteni. Ami a második ajánlást illeti, a számvevőszék által vizsgált projektet meglehetősen nehéz környezetben valósították végre, és ez komoly akárt jelentett a bizottság számára, illetve az EU delegáció számára is. Tudjuk, hogy például közvetlen támogatást kell nyújtani az áldozatok számára, és ez egy különösen nagy kihívás jelentő probléma. Nagyobb össz, módon fogunk központosítani a számvevőszék ajánlásaira, amikor az ember csempészettel kapcsolatos fellépésekre sor kerül majd Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában jelentéstevőnk Szalafranka úr két percben. Köszönöm szépen, állok asszony. Szeretném megköszönni a számbevő szék jelentését, melyet bemutattak ebben a szörnyű témában. Az emberekkel való csempészet és azok kizsákmányolása, amelynek áldozatai 80%-ban nők, és akik kényszerhezőságoknak, szexuális abúzusnak is ki vannak téve, ez egy olyan csapás, ahol az Európai Uniónak cselekednie kell. figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat és a, a számbevőszék jelentését. Látnunk kell, hogy 40 millió embert érint így vagy úgy ez a probléma, és egy egész bűncselekmény hálózatról beszélünk itt, amely a fegyversempészetnél is jobban, nagyobb súlyú, és az Európai Uniót magát is érinti. A szemvőszék 10 országot vizsgált, az Európai Uniós projektek csak részben voltak eredmények és hatékonyak a fellépésben. Ez egy globális jelenség, és az Európai Unió, ha stratégiai partner akar lenni az élkelet-ázsiai országok tekintetében, és, és fontos szereplő akarunk lenni, és kötöttünk is szerződéseket Szingapurral, Tájfölddel, Dél-Koreával, Japánnal. És ezek körében ezt a prioritást is érvényesítenünk kell, hiszen ez egybeesik azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek alapján állunk, és amelyeket meg kell védenünk. Nagy érdeklődéssel követem a meglátásokat és az Európai Bizottság felvetéseit a e probléma kezelésével kapcsolatban, hiszen foglalkoznunk kell, meg kell oldanunk ezt a problémát méghozzá együttműködés révén a Európai Bizottság, a Külügyi Szolgálat és együttműködésével megfelelő pénzügyi eszközökkel, fejlesztési segéllyel, emberjogi eszközökkel javítható a helyzet. Pozitívan értékelem az Európai Bizottság azon készségét, hogy az ajánlásokat megvizsgálja, amelyeket a szembevőszék terjesztett be, hogy stratégiai módon tervezzünk és hangsúlyozzunk és tanuljunk a, a múltból, a projektek gyakorlatából, javítva az adatok minőségét is, hiszen sokkal hatékonyabb, eredményesebb cselekvésekre van szükség, amelyek integráltabb keretekben valósulnak meg. Nem csak a mi részünkről, hanem nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben. Az ENSZ az egyik legfontosabb stakeholder ebben a tekintetben, ezért hívom fel az Európai Bizottságot arra, hogy vegyük figyelembe ezeket a javaslatokat, és nézzük meg, hogy tudunk együtt, hogy tudjuk együtt biztosítani, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi eszközeink révén tudjuk eredményessé és hatékonyá tenni hozzájárulásokat. Hiszen ne felejtjük el, hogy ezeknek az embereknek jelentős százalék az Európai Unióba jön a számbevőszék is rámutatott arra, hogy 3-400 ezer áldozat van az Európai Unióban, vagy érkezett az Európai Unióba. A regionális megállapodásaink és kétoldalú megállapodásaink keretei között lehetne foglalkozni ezzel a problémával, a kapcsolattartóinkkal együttműködve, olyan csatornákat keresve, amelyek hatékonyabbak egy csapás rettenetes és szégyenletes dolog elleni harcunkban. Az Európai Uniónak komoly, eredményes, hatékonyabb választ kell adni, mint most teszi. Köszönöm szépen. Szeretném a halászati téma jelentését megadni a szót Szeller úr, ugyanis elakadtabb dugóban. Köszönöm szépen, elnök asszony, a reptértől ideig eljutni autóval hosszabb ideig tart, mint elrepülni Berlinből Brüsszelig. Elnézést, hogy elkéstem. Köszönöm a szembevőszéknek és csapatának, hogy a halászati politikában és a szabályok végrehajtásában jelentést készítettek. Az eredmény, amelyet bemutatott az ECA, hát minden másnak mutató, csak nem kielégítőnek vagy megnyugtatónak. Amiben közösen megállapodtunk, hogy fenntartható halászatot szervezzünk, és a következő nemzedékre is hagyjunk halálományokat, csak nagyon-nagyon hiányosan kerül végrehajtásra a tagállamok részéről, és azt is meg kell mondanom, hogy azok a panaszok, amelyeket a választói bizottságban dolgozó kollégák elmondtak, hogy mennyire rosszul megy a halászat. Ugye a halászok, az európai halászok csak részben értik a szabályokat. Hát ebben mi is hibásak vagyunk. Ha szabályokat alkotunk, hogy fenntarthatóvá tegyük, és a jövőben is űzhetővé a halászat mesterségét, akkor nem szabad hagynunk, hogy itt is trükközenek, sokszor csaljanak, hazudjanak akár, mert ez előfordul, ezt nem szabad megengednünk. A szembevőszék jelentése jó alap ahhoz, hogy tisztességgel foglalkozunk ezzel a témával. Egy, én is szeretnék egy munkadokumentumot megírni, és hálás volnék, hogyha egy meghallgatást szerveznénk a Kokobu keretei között ebben a témában, kapcsolódva azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket a számvevőszék beterjesztett, illetve a halászati megállapodások és harmadik országok kötött partneri megállapodások bekapcsolásával, hiszen ott is vannak olyan hiányosságok, amelyeket a számbevőszék most felvetett, és ebben az összefüggésben kell vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm, megkaptam a szót még egyszer. Köszönöm szépen. Ez az új formátum, amikor 10 percben kap szót a számvevőszék, rengeteg dolog felvetődik, és a halászattal is részletesen foglalkozunk, a problémákat megvitassuk, ez nem lenne rossz. És akkor most következik a nyolcas külön, illetve elnézést a tízes külön jelentés 2017-ből a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásának célzottsága, és anélkül, hogy ezt olvastam volna, én erre nemet mondanék. A számvevőszék anyaga túlnyomó részben érinti a gazdálkodókat, éppen ezért nem értem ezt az egész rendszert. Úgyhogy most megadom a szót Wojciechowski úrnak, a számvevőszék tagjának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a fiatal gazdálkodók, mezőgazdasági gazdálkodók támogatásáról beszélni. És használhatom most a diákat is. Szeretnék arra ösztönözni mindenkit, hogy tanulmánya ezeket az adatokat, ugyanis nagyon érdekesek és aggasztani kellene ezeknek bennünket hiszen azt mutatják, hogy a gazdálkodók populációja az utóbbi eh, évtizedben, tehát 2005-től 2013-ig 14,5 millióról 10,7 millióra csökkent. Az Európai Unióban majdnem 4 millió gazdálkodót vesztünk évtizedenként, ami azt jelenti, hogy 400 ezer gazdaságát vesztetünk, 30 ezret havonta, és több mint ezret nap, nap, hetente, és több mint ezret naponta. Ez azt jelenti, hogy a fiatal gazdálkodók száma 3,3 millióról 2005-ben 2,3 millióra csökkent 2013-ban. Ez a diagram azt mutatja, hogy a gazdálkodók populációjának a csökkenése és a fiatal gazdálkodók kezében lévő termőterületek 58 millió hektárról 52 millió hektárra csökkent. A populáció is csökkent, és a fiatal gazdálkodók kezében lévő termőterületek is csökkentek. Azt hiszem, önöknek érdekes lehet, mindesetre nem azt látják a diákon, amit szeretnék mondani. Tehát, hogy csak két EU-s tagállam van, amelyben a legfiatalabb gazdálkodók, tehát a 35 év alatti gazdálkodák populáció több mint 10%. Ez Ausztria és Lengyelország. A másik oldalon csak három tagállam van, amelyben a legidősebb gazdálkodások, tehát a gazdálkodók, tehát a 65 fölötti száma kevesebb, mint 10 százalék. Csak három ilyen tagállam van, Németország, Ausztria és Lengyelország. De például Portugáliában az 65 fölötti gazdálkodók száma csak 50 százaléke. 15 százalék. Az európai a Euróban több mint 10 milliárd eurót küldünk a fiatal gazdálkodókra a 15, 2015 és 20 közötti időszakban, és nem látjuk ennek a pozitív hatását. Tehát a generációs megújulás csak néhány országban történik meg, de általában az Európai Unióban ez nem történik meg. A jelentésünknek a fő következtetései az, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy az EU támogatás megkönnyítette a fiatal gazdálkodóknak a számának a növekedését, ezért szükség van monitorozásra és auditra azért, hogy a szakpolitikák eredményét ellenemezhetjük. A fiatal gazdálkodóknak a szükségleteit nem igazán elemezték, és ezért a támogatásoknak az időzítése, a formája és az összege csak részben volt megfelelő. Az intervenciós logikát is át kell tekinteni, és a különböző célkitűzéseket. Még annyit szeretnék mondani, hogy ez nem a, szag, a tagállamok problémája, vagy a régióké, vagy gazdálkodóké, ugyanis nem találtunk visszaéléseket részükről, hanem az intervenciós logikával van a gond. Tehát ez nem megfelelő a mi vizsgálatunk alapján. A probléma talán úgy jellemezhető, hogy ugyanazt a gyógyszert akarjuk felírni körülbelül mezőgazdasági bajokra ugyanis a korstruktúra különböző a különböző tagállamokban. Vannak jobb helyzetű tagállamok, ahol ez a 65 év fölötti populáció kis 10% alatt van, ugyanakkor vannak olyan tagállamok, ahol 50%. A jövőbeli kap célját jobban meg kell határozni, és jobban a tagállamok konkrét problémáira alakítani. Köszönöm szépen, hogy bemutathattam ezt a jelentést, amely remélhetőleg segíthet a kap jövőbeli vitájáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban drámai híreket kaptunk, és most Hoffman kolléga kap szót az Agri főigazgatóságról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli a külön jelentést, és osztja a számvevőszék véleményét, miszerint hatékonyabb támogatás alapvetően fontos a fiatal gazdálkodók számára, hogyha a generációs megújulást el akarjuk érni. Az új időszak előkészületei során ezt figyelembe fogjuk venni. Javítottunk a meglévő intézkedéseken, a második pillér keretében is egy új elemmel egészítettük ki a támogatásokat a közvetlen kifizetések területén. Néhány szempontra szeretnék rávilágítani a számvevőszék kijelentéssel kapcsolatosan. Először is, ami az audit körét illeti két külön meghatározható támogatási rendszer létezik. Az első pillér keretében meghatároztuk a mezőgazdasági gazdaságok meghatározását és a közvetlen kifizetések területén a fiatal gazdálkodók esetében egy top-up kötelező elem érvényesül, minden tagállamnak alkalmaznia kell ezt, és úgy gondoljuk, hogy a számvevőszék csak az elemzésében csak ezt a plusz kifizetést veszi figyelembe, amit fiatal gazdálkodók kapnak 2,6 milliárd eurós összegben. Ez egy olyan összeg, ami egy kicsikét alul becsüli az erőfeszítéseinket, ugyanis tulajdonképpen 2015 és 20 között összesen 15 milliárd eurót kapnak a fiatal gazdálkodók. Emögött az a logika húzódik meg, hogy nyilvánvalóan az ő pénzügyi igényeik mások bizonytalanabb helyzetben vannak, és e tekintetben kívánjuk segíteni a fiatal gazdálkodókat. A vidékfejlesztés keretében a helyzet egy kicsikét más fest, ugyanaz a célkitűzés nyilván a generációs megújulás a mezőgazdaságban, mint az első pillér keretében, de a támogatás sokkal konkrétabb vagy célirányosabb, egy olyan intézkedéscsomagról csomagról van szó, amiből a tagállamok válogathatnak, úgymond saját maguk alakíthatnak ki csomagokat, elhatározhatják, hogy milyen támogatásokat nyújtanak a fiatal gazdálkodóknak igényeik alapján. És ezt a tagállamok döntik el, hiszen EU-s szinten meglehetősen nehezen lehetne előírni egy általános receptet e tekintetben ugyanis az egyes tagállamokban a helyzet más és más, mint ahogy a számvevőszék tagja is ezt említette. Tehát a tagállamok alakítják ki a konkrét intézkedéseket a vidékfejlesztés körében, ezek célzott intézkedések, minimális követelményeket írunk elő a fiatal gazdálkodók esetében a szakmai felkészültség tekintetében, ami alapján csatlakozhatnak a rendszerhez, ezen kívül egy üzleti tervet is készíteniük kell, bizonyos kiválasztási kritériumokat is alkalmazunk a rendelet értelmében, és ezen kívül a tagállamok határozzák meg a minimális gazdaság méretet, amire a fiatal gazdálkodók számára támogatást nyújtanak. Ez egy strukturális eleme a támogatási rendszernek. A második pillér keretében 6,7 milliárdos összeg áll rendelkezésre az öt éves időszak alatt, és és eh, a eh, tagállamok eh, ennek keretében 177 ezer fiatal gazdálkodónak nyújtanak majd támogatást. a Két terület, az első és a második pillér kötelező, az egyes elemek szerkezetből adódóan. És van még egy további szempont. A probléma nem csak a fiatal gazdálkodókkal kapcsolatban merül fel, hanem azon idős gazdálkodókkal is, akik nem hagyják abba a gazdálkodást. Nagyon sok idős gazdálkodó van, akik megfelelő szociális biztonság hiányában vagy pedig az önfenntartás miatt folytatják a mezőgazdasági tevékenységet, és ez olyan területeken nyilvánul meg általában, ahol egyébként is foglalkoztatási problémák vannak. Egyetértünk a számvevőszékkel abban, hogy először is felül kell vizsgálni a jelenlegi intézkedéseket a jövő következő időszakra vonatkozóan, mit csinálhatnánk másképp, mint kellene változtatni figyelembe veszik az ezirányú ajánlásokat, és azzal is tisztában vagyunk, hogy egyelőre kötelező érvényű kötelezettségeket nem vállalhatunk a következő időszakra. Minden esetre a tagállamokat, a tagállamok helyett nem tudjuk elkészíteni a megfelelő támogatási intézkedési rendszer. Tehát itt a tagállamoknak mindenféleképpen beleszólása lesz és igyekszünk jobban célzott támogatásokat nyújtani majd, és e tekintetben a tagállamokra támaszkodnánk, őtőlük várjuk az indikátorokat, az értékelést, mindez pedig az általános új mezőgazdasági politika alakításának keretében. Köszönöm szépen. Der Plan war, dass wir... A terv az volt, hogy 10 perc alatt mutatjuk be. A 10 perc csak akkor működik, ha mindenki tartja a rászabott időt. Senki sem tartotta be eddig. Kadbach kollégám szólt. Nekem is lehet, hogy ne tartsam be az időt. Jakobzen mondja, tartotta, bocsánat. Először is köszönöm szépen a számbevőszéknek és volt kollégának Csihovszki úrnak, drámai a helyzet, ha európai eszközökkel nem tudjuk elérni a kitűzött célokat, a, ha nem tudjuk, a, nincs elég tá, ö, utánpótlás, úgymond, a vidéki területeken a gazdálkodáshoz, és ez a jelentést ezért kell nagyon körültekintően megvizsgálni. Nagyon sokféle pozíció érvényesül itt. Ugye itt van az állásfoglalás a, fő, a mezőgazdasági főigazgatóság részéről is mutat, bemutatták ezt. Nem csak a, a, a fajok sokféleségére van szükség, hanem a vidéki gazdálkodási formák sokféleségére is. Erről is szól a jelentés, például az üzemméretekről, egyre nőnek az üzemméretek a mezőgazdaságban, és csökken a, a gazdaságok száma. Hosszú távon ezt sem akarhatjuk, hogy ez a, ez a, ez a tendencia a végtelenség folytatódjék, ugyanakkor fontos a élelmiszerbiztonság, és ez csak jól működő mezőgazdaságból biztosítható. A kap tekintetében is meg kell vitassuk ezt intenzíven. Az is igaz, és felmerült az állásfoglalásában a, a vonatkozó DJ-nek, hogy egy, egy többféle tényező összessége okozza mindezt. A társadalombiztosítási hálózatok kérdés ide tartozik, általában a vidéki struktúrák képe és a regionálpolitika, a regionális fejlesztési politika kell, hogy gondoskodjon arról, hogy olyan életteret kínáljunk vidéken, amely a fiatalok számára vonzó, és ott maradjanak a, a vidéki területeken, legyen azok, azok hegyi területek, vagy akár szigetek, és ott letelepedjenek. A jövőbeli pénzügyi, többéves pénzügyi keret vitájában is meg kell ennek jelennie, hiszen a támogatási politikában és a vidéki politikában gondolni kell erre a problémára. Nem csak a mennyiségeket kell támogatni, hanem a minőséget is, a diversifikáció céljait követve. Mindez úgy gondolom megköveteli azt, hogy ne csak egy rövid prezentációval tudjuk ezt le ma, hanem fontos, hogy egy dokumentum, egy munkadokumentum is szülessen mindebből, és a kokubu keretei között ezt a dokumentumot intenzíven vitassuk meg, bontsuk ki, és a ma ismertetett dokumentumokra támaszkodva haladjunk tovább. Egyrészt tehát fontos, hogy némi rugalmasságot vigyünk a második pillér végrehajtásába, és mindeközben elszámoltathatóvá tegyük ezen célok megvalósulását, és megfelelő kritériumok alapján támogassunk. Hiszen ezek a különféle módszertanok, amelyek az egyes tagállamokban megvalósulnak, nagyon széttartóak és széttartó eredményeket hozza. Nem tudjuk például, hol vannak a legjobb gyakorlatok, a best practices-ek. A jövőben ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy ezt a témát a frakcióban is, frakciókban is tűzzük napirendre, konkrét intézkedéseket előrányozva, és a meghallgatások sorába is beépítsük, mert ez egy igen fontos téma. Nem csak arról van szó, hogy az EU támogatások nem érik el a célt, hanem sokszor a célok megvalósulását akadályozzák és olyan problémákat halmozunk fel, amit ezt nem tudunk megoldani. El kell magyarázzam azt is, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ebben a rendkívül jelentésben csak a jelentéstevők kapnak szót, más nem. Így döntöttünk. Úgyhogy nem adom meg a szót. 13-as napirendi pontnál tartunk. Az MFF-fel való kapcsolatos álláspontunk 2020 után Szabarma kollégája a jelentéstevő, neki adom meg a szót. Nem, bocsánat. De a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a rövid prezentációknál csak a jelentéstevő kap szót. Ezért haladok a napi rendel. 13-as a következő, következő MFF, a parlament álláspontjának előkészítése, Szavámá úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor rögtön a lényegre török, térök. Mint tudjuk, a bizottság a 2020-ra vonatkozó több éves pénzügyi keretnek a javaslatát elő fogja terjeszteni később szeptemberben. Ezért a Költségvetési Bizottság egy saját kezdeményezési jelentést készít elő, azért, hogy a parlament a saját véleményét megfogalmazhassa az mff el kapcsolatban legalábbis reméljük, hogy ez fog történni. A bizottság részéről azt hallottam, hogy, hogy folyik a munka, és már mélyére is hatalnak a kérdéseknek az előkészítő munka során. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság lesz az egyik olyan bizottság, aki véleményt formál meg. kiinduló pontom ehhez az véleményhez az, hogy legyen elegendő befolyásunk a költségvetési kérdésekre is, hiszen szerintem nem érdemes visszatartani magunkat. Hiszen a költségvetési jelentéstevők saját kezdeményezés jelentése. Albrecht és Szoma asszonyok világosá tették, Albrecht úr és Szoma asszony, úgy döntöttek, hogy két része lesz ennek. Az első a költségvetési kérdésekkel foglalkozik, a másik pedig a szakpolitikai kérdésekkel a szakbizottságoknak a véleményére alapozva. Már beszéltem erről bőven a Költségvetési Bizottsággal, és azt hiszem, hogy jó esélyünk van arra, hogy alapos és messzire nyúló véleményt készítsünk elő. Ezért vannak már előzetes megjegyzéseim, és azt hiszem, hogy akit érdekel, hogy erre ezzel kapcsolatban megjegyzéseket tegyen, már most a korai szakaszban is, az nagyon hasznos lenne. Ugyanis a, az időütem szerint megpróbálom, és meg is próbáltam már, minél inkább kitolni a határidőket. A költségvetésnek a saját szövege decemberre készül el és az ő ütemtervük szerint a saját kezdeményezési jelöltőket eh, januárban beszélik meg, és februárban szavaznak róla. Tehát a cél az, hogy minden márciusra készen álljon. Tehát én szeretném minél inkább kitolni ezt a határidőt, ami azt jelenti, hogy jelenleg most a eh, az igazgatósági szakértői dokumentumot vizsgáljuk meg október 11-12-én. Ami azt jelenti, hogy a véleménytervezetet valószínűleg szeptember utolsó hetére készítjük el, ami most alkalmat biztosít arra, hogy a nyári szünet alatt elvégezzük a feladatunkat. És ezért röviden áttekintem azokat a gondolatokat, ötleteket, amelyeket eh, már jelenleg összeállítottam. De természetesen minden eh, alkalmas, eh, megvitatandó célra. Ha megnézzük a fő címeket, akkor szerintem a véleménynek több költségvetési kérdéssel kapcsolatban kell összeállítanunk. De hogyha a költségvetési ellenőrzéssel akarom kezdeni, akkor a felülvizsgálata az unió kiadásainak az egyik első feladat, amelyet a bizottságnak, a Európai Bizottságnak megfelelően kell elvégeznie azért, hogy a 2020 utáni MFF-re megfelelően fel tudjanak készülni. Ezért átfogó ö, ö, kiadási felülvizsgálatra lesz szükség, amely megmutatja, hogy a források kiusztása az EU költségvetésben valóban tükrözi ezeket a prioritásokat. Ezzel párhuzamosan van egy költségvetési eh, kérdés, amely a ciklusokkal foglalkozik. A parlamentnek már van egy állásfoglalása, amely 7 évről 5 évre akarja csökkenteni a ciklust, azért, hogy jobban tudjunk tervezni. A bizottság kiadási felülvizsgálati e, e, eredményei, hogyha megfelelően voltak felhasználva, és nekünk segíteni kell a bizottságnak ebben, ebből a szempontból, azért, hogy biztosítsuk azt, hogy az administratív és ellenőrzési mechanizmusok mindenütt megfelelően működnek nyilvánvalóan különösen figyelni kell arra, a, hogy a csalásokat és a szabálytalanságokat hogyan lehet megelőzni. A kockázat alapú értékelés nyilvánvalóan benne van ebben a kosárban. Egyre inkább törődni kell ezzel, és szerintem a források ellenőrzését megfelelően kellene koncentrálni azért, hogy az ellenőrzések minél hatékonyabbak legyenek. Tovább lépve a célkizetések és a prioritások terén meg kell vizsgálnunk a rugalmasságot, ugyanis a költségvetésnek váratlan kérőményekre is fel kell készülnie, és ahhoz kell igazítani. Ez pedig a költségvetési ellenőrzés számára is érdekes, tehát hogy az MFF tervezés az a visszatekintve is értelmes legyen. Azt hiszem, úgy továbbra is további ellenőrzéseket kell, e, egyszerűsítéseket kell kérnünk, és kevesebb bürokratikus intézkedés e, az éves átcsoportosítást is figyelembe kell venni, aztán a teljesítmény alapú költségvetés tervezéssel kapcsolatban is kellenek, hogy legyenek ötleteink, tehát hogy hogyan lehet jobban elsőbséget biztosítani a fontos feladatoknak. Ugyanakkor felhasználhatjuk az alkalmat arra, hogy mi is ötleteket közöljünk arra, hogy a Brexit-tel kapcsolatban hogy tudjuk a hézagokat, hiányosságokat betölteni. Szeretném még ide belevenni előzetes gondolatokat, de lehet, hogy ez még túl korai, ha csak önök nem akarnak hozzászólni. Azt hiszem, hogy ez elegendő az eszmecserére a jelenlegi pillanatban, hiszen elég sok dologról van szó, és azt hiszem, hogy végeredményben eh, a tervezet összeállítása előtt igazából az a probléma, hogy hogy lehet a hatályt megállapítani, és hogyan lehet egy összefogott véleményt kialakítani. hogy nem menjünk túl messze bizonyos területeken. Elnök asszony, ennyit akartam most mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ali úr kap elsősor, először szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük szépen a kollégánk tájékoztatóját. Nagyon gazdag információt kaptunk. Ez jó kiinduló pont lesz, ami a következő MFF-et illeti. Tágabb képet kell megvizsgálni EU-s szinten. Évente elkészítjük a költségvetést, és ezen kívül van a több éves pénzügyi keret 5-7 éves időszakra vonatkozóan, illetve 7 éves időszakra vonatkozóan. Itt a következő MFF 5 évre fog vonatkozni, tehát van egy köz, időközi terv is. Ugyanakkor az összképből valami hiányzik, mégpedig a hosszú távú kitekintés 10-15 éves időszakra vonatkozóan. A költségvetés egy részletes pénzügyi számítást tartalmaz, az MFF pedig egy középtávú terv. A hosszú távú vízió pedig sokkal inkább stratégiaibb jellegű. Annak érdekében, hogy hatékonyan el, megvalósulhasson a hozzáadott érték európai szinten, azzal is foglalkoznunk kell, hogy legalább tíz éves időszakra vonatkozóan milyen hosszú távú tervel rendelkezünk. Ehhez konkrét benchmarkokat kell kialakítani. Először is a 2020-as stratégiát kell megvizsgálni, de itt inkább a 2030-as stratégiára helyezném a hangsúlyt. A, ez pedig össze kellene kapcsolni a közép- és rövid távú tervezéssel. A kifizetéseket illeti. Korábban 2014 végén példátlanul megugrottak a kifizetések, és ebből szerintem a jövőre vonatkozóan tanulságokat kellene levonni a költségvetéssel való gazdálkodás területén, és lehet lehetséges, hogy az MFF-fel kapcsolatos megközelítésen is változtatni kell. Az MFF-et 7 évente készítjük, és lehet, hogy jövőben ez 5 éves időszakra fog vonatkozni. Ugyanakkor az, a következő MFF-es időszakban gyakorlatilag mindent újra kezdünk, egy cezúrát húzunk. Egy gördülő rendszert kellene bevezetni a többéves pénzügyi keret tekintetében, és minden egyes időszak ugyanolyan időtávot fedne le és a következő időszak részben átfedné az előző időszak végét, ezáltal elkerülhetők a kiugró csúcsok, illetve mélypontok. Köszönöm szépen. Ayala Sender kapszolt két percben, illetve Liberácki úr elnézést, javítja magát az elnök asszony. Köszönöm szépen. Először is hadd gratuláljak Petri Szavaramannak nagyon kiegyensúlyozott és a helyzethez méltó prezentációt hallottunk. A kolléga a legfontosabb, legégetőbb pontokra világított rá. Én a következőre szeretném felhívni a figyelmüket. A hatékonyság és az eredményesség a források felhasználásában. azokon a területeken kell ezen javítani, ahol a legnagyobb mértékben lehet európai szinten hozzáadott értéket elérni. A római nyilatkozatban idén márciusban fogadta el az EU a 2020-as stratégiát. Ebből fakadóan számunkra az egyik legfontosabb kérdés a Brexit. Ennek következtében, illetve ezt követően az egyfőre első GDP csökkenni fog, és ez nyilvánvalóan a kohéziós politikára is hatással lesz. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk, milyen mértékben változtat, változik majd meg az új MFF, legyen az 5 vagy 7 éves időszak keretében a forrás felosztás. Ezen kívül az eurózónára vonatkozóan is született egy nyilatkozat. Végleges döntés még nem született, de a vita folyik, folyamatban van. És ezek a legfontosabb kérdések. Minden egyéb szerintem várhat, mint ahogy Petri kolléga is említette, és időben kell ezekre a kérdésekre reagálni. a éves pénzügyi keretet, arra kell törekednünk, hogy jobban kialakítsuk, mint ezt tettük a múltban. A hiba arány is egy fogas kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést, kimentem magam, mert egy másik ülésre kell elmennem. Most schön, dass Sie Ja. Minden esetre örülünk, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Akkor most kap szót Ajala Zender asszony. Sí, yo quería también agradecer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Szavamán úrnak. Ezt az első eszmecserét, ami még konkrétabb ajánlások eredményét fogja majd hozni. A számbevőszék, különösen Itele úr, már kifejtette korábban is, hogy a múltban elkövetett hibák egyike az volt, hogy nem volt elég költségvetési forrás a programokra és a projektekre előirányozva, melyeket megterveztek. Ez pedig komoly hiba. Mindig úgy éreztük, hogy a saját források tervezésében részt kéne vegyünk a szakbizottság részéről, hogy az ambíciók és célok, amelyek Európai Unió szinten megszületnek, egyensúlyban legyenek a forrásokkal és a tanácsi támogatásokkal is, persze a saját forrásokkal is, mert forrásaink csökkennek. Ezzel kell elsősorban foglalkozni, hogy hogyan oldjuk meg például a Brexit által ütött költségvetési lyukat. Az MFF-et, illetve a 2020 utáni MFF-et kell meghatároznunk, és mindenki azt arról beszél, hogy ez egy olyan költségvetés, amely alacsonyabb lesz, mint a korábbi volt. Ilyen értelemben kell meghatároznunk a módszertant. Ám továbbra sem világos, még ez, hogyan fog ez megfogalmazni. Ám ha nincs elég költségvetési forrás, akkor nem tudjuk finanszírozni az ambícióinkat, nem tudunk beruházásokat eszközölni a kohézió érdekében, holott ezek jó eredményeket mutattak, amit a kohézió az új tagállamokban. Aztán a kap, amint igyekszünk megváltoztatni, és változásokat hozni máshol. Tehát mindezt számba kell vegyük, és szavamon tudom, hogy mindezeket ön is figyelembe veszi, az FC2-ben például ugye a tanács kifejtette, hogy a védelem, mert részben az FC2-ből kell majd finanszírozni. Hát ez, ez ezzel óvatosak kellünk. És meg kell vizsgáljunk más opciókat, a blending, pénzügyi blending lehetőségét, hiszen az tény, hogy a Brexit után kisebb költségvetés lesz az Európai Uniónak. Azt kell biztosítani, hogy az európai költségvetés valóban európai legyen, garanciák, blending és egyéb pénzügyi technikák, meg költségvetési technikák révén lehet majd megoldani a problémát. Aztán az Afrika terv a Törökországa való megállapodás, ENSZ, sorolhatnám. Cada vez vendremos menos, señora presidenta. Se va a quedar usted sola si no nos deja hablar. Ja, danke schön. Igen, köszönöm az Európai Bizottság részéről. Schmidt Faber úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Schmidfárer a nevem. Schmidfárer. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy vázolta a jelentés lényegét, és ez a jelentés jól tükrözi azt az érvelésünket, amelyet az EU finanszírozásról szóló reflexiós dokumentumunkban nemrég tettünk közé. A Brexit kontextusában kell, hogy meginduljon a tervezés munka, ez egyik nagy kihívás, amelyel szembe kell néznünk a következő MFF-ben. Részben a saját források eszközével, részben pedig a rangsorolás módszertanával, és éppen ezért halasztottuk el a javaslataink egy részét. és a következő MFF méretét illetően is nagyon fontos döntésekkel szülessenek majd. Látták talán a reflexiós dokumentumban, hogy az irányító elvünk az európai hozzáadott érték érvényesülésében. Ez a fordított közlekedési lámpa rendszer, hogyha nincs hozzáadott európai érték, nem ad az Európai Unió pénzt. Ha van közepes hozzáadott érték, akkor némi társfinanszírozást tudunk adni az EU költségvetésből. Ha viszont a program vagy a projekt nagyon magas Európai Uniós hozzáadott értéket hoz, akkor teljes körű finanszírozást adunk az EU költségvetésből. Ez kell irányítson bennünket, ez az elv a következő MFF végrehajtása során, és a belső kiadási felülvizsgálatban minden programot lefedve vizsgálódunk, a számvevőszékkel együtt, és aztán ebben ágazati javaslatok és hatástanulmányok is szerepelnek majd, a következő MFF-re vonatkozóan is. Aztán van még egy fontos elem, a pénzügyi eszközök és költségvetési garanciák fokozott használatában rugalmasabbak legyünk a következő MFF időszakában. El kell kerüljük, hogy, hogy oly sok alapot helyezzünk ki előre a tagállamokba. Inkább arra lesz szükség valószínűleg, hogy nem lealokált programtartalékokat működtessünk a nem várt körülményekre való reagálásra. 3. Az ötös hetes opció és az 5 plusz ötös opció komoly időközi áttekintéssel lehetne az a három alternatív módszertan, amelyben végrehajtható lehet ez a költségvetés majd. Megkérdezhetem, hogy milyen tervük van a kap tárgyában? Éppen most hallottuk azt a rendkívül jelentést, mi szerint egy hatalmas kor probléma, demográfiai probléma van a mezőgazdaságban, és az agrárpolitikában nem kellene ilyen programokat indítani? Gondolkoznak ezen? meg kell mondjam, ugye most kezdünk, kezdtük a gondolkodást a program részleteit illetően. Világos, hogy bizonyos reformopciók fennállnak az agrárpolitikában, különösen a, a nyugdíjazási programok. Ilyenekről nem hallottam, de de ezzel foglalkozni kell szerintem is. Tarant kollega kért még szót, meg Ajala Szender asszony is megint. Csak nagyon röviden elnök asszony, nem megengedi. Szerettem volna megköszönni Szátma a kollégának, hogy munkát tett, adott munkát a nyári ö, szünetre vonatkozóan. Alkotóban majd küldök önnek egy e-mailt válaszként. Szerintem nyáron sem kéne megállnunk, értékelések, felülvizsgálatok során lehet hatású lenni nyáron is a bizottság munkájára. Ajla Szenter kollega, parancsoljon! Sí, yo querría preguntarle, por favor, al... Köszönöm szépen. Szeretném a bizottság képviselőinek feltenni a következő kérdést. A... Szerintünk amikor hozzáadott értékről van szó, akkor többről van szó, mint a méretgazdaságosság. Hiszen amit nemzetileg elköltünk, azt európai szintre át lehetne csoportosítani, inkább, mint hogy az európai költségvetés megkérni, eh, amely egyre inkább eh, eh, kényszerítő körülmények között van, és az európai védelmi politikát. Tehát a tagállamoknak kellene megbizonyosodni arról, hogy a nemzetileg elköltött összegeknek egy része például egy közös alapba kerüljön, hogy a védelmet ebből finanszírozzák inkább, mint az európai költségvetésből. Hát pénz nélkül nem beszélhetünk kompetenciáról. A védelempolitikát nem finanszírozhatjuk, hiszen ebben nem vagyunk kompetensek. Kíván-e állást foglalni e tekintetben? Uh, yes, thank you, Madam Chair. Yeah. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek. Nyilvánvalóan meg kell uh, vizsgálnunk, hogy a, mik a uh, szerződésnek a korlátai a közös európai védelmi politikát illetően. Ez lehetséges lenne, ugyanakkor a védelmi kutatás vagy a prototípusok kialakítása esetében azt e, lehetne az európai költségvetésből finanszírozni, de és így a nemzeti kormányok megtakaríthatnának összegeket, hiszen az egésznek ez a célja, hiszen nyilvánvalóan hatékonyabb hogyha az európai tagállamok közösen fejlesztenek ki prototípusokat, és akkor a saját költségvetésükben megtakaríthatnak összegeket. Igen, ez vitathatatlan, de ennek ellenére nem fogadható el, hogyha a bizottság válogassa ki a dolgokat, és hogy milyen terveket válogatunk. Ez a kompetenciákkal összefügg. Kompetencia nélkül az EU költségvetésből nem biztosíthatunk finanszírozást. Következő kolléga. Nem szépen, elnök asszony. Őszintén köszönöm a kiváló kollégáknak és a bizottság képviselőjének a hozzászólásukat. Röviden szeretnék az árnyék jelentéstevőknek választani Ali úrnak a, a költségvetési program valóban én alám tartozik, a rulírozó költségvetési program, a gördülő költségvetési program. Tehát, mint ahogy mondtam, ugyan Liberacki úr elment, de egyet értek vele. a hatékonyság és eredményesség tekintetében, tehát hogy ezeket a prioritásokhoz kell igazítani. És hogy a kohéziós és politikának meg kell vizsgálnia, hogy hogyan tudjuk mind a kohéziót, mind a többi területet megvizsgálni. A kohéziós politikával kapcsolatban vannak ábráim, amelynek alapján megvizsgálhatjuk, hogy a kiadások struktúráját, szerkezetét hogyan lehet megváltoztatni. Azért, hogy az eredeti célkitűzéseket valóban el lehessen érni. És felmerül a kérdés, hogy hatékony eredményeket lehetne elérni a természetes versenyt területén a fejlődésben. Tehát valamit mindenképpen kell tenni, a, hiszen a 2020-as többéves pénzügyi keretnek ott vannak a kérdései. Ajala Sander asszonynak is köszönöm a hozzászólását, hiszen ha jól értettem, akkor egyetértek önnel, hogy nem szabad, ugyanis ezt a előre kigondolt ötletet elfogadni, hogy egy kisebb költségvetést el kell fogadnunk. Tulajdonképpen buta dolog lenne ezekről a nagy kihívásokról, a migráció, a határok, a, a védelem kérdéséről, hogyha a tagállamok, akik saját maguk is e, erről beszélnek, és a pénzüket oda kellene tenni, ahol a szájuk is van. Végül pedig ezt mondanám, hogy ezért harcolni kell. Végül is beszélhetnék még hosszasabban is erről, de azt kérem inkább önöktől, hogy e-mailen is küldjék el a hozzászólásaikat, és ahogy, ahogy e, tarantello úr is ígérte, augusztusban, e, akkor remélem, hogy egy minden, e, tehát másnaponként lesz egy új e-mail. Tehát mindannyian várjuk szeptember 13-át, szerdát Strasbourgban, amikor Juncker úr, az Európai Bizottság elnöke megtartja az unió állapotáról szóló nagyon fontos véleményét. És akkor remélhetőleg ott megerősítését találjuk annak, hogy mi a megfelelő úton indultunk el. Köszönöm szépen. Ähm, akkor ezzel a napirendi pontot lezárjuk, és rátérünk a 14-es napirendi pontra az Európai Unió saját források rendszere, annak reformja, és eh, Nezim Ali a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A források kérdése talán az egyik legfontosabb az Európai Unió számára. Ezek általában nem elegendőek, az EU saját források, a saját bevitelből származó forrásokat azonban hatékonyan, eredményesen kell elkölteni. Ez alapvetően fontos. Biztosítani kell, hogy a kifizetéseket úgy használjuk fel, hogy a polgárokat leginkább foglalkoztató kérdéseket támogatjuk. Az EU költségvetése a közös politikákat és célkitűzéseket finanszírozza a közép- és hosszú távú beruházások révén. Az EU költségvetésnek a legkevésbé fejlett régiókban a gazdasági növekedést kell elősegítenie, és számos javaslatot tudunk előterjeszteni az illetékes szakbizottság felé a következő területeken, a források felosztását olyan területekre kell összpontosítani, ahol az EU-s támogatás elengedhetetlen, és ahol a legnagyobb hozzáadott értéket lehet teremteni. Ilyen például a kutatásfejlesztés, valamint az unió külső és belső biztonsága. Másodszorban a hosszú távú haszon tekintetében olyan projektekre kell fókuszálni, amelyek a legjobb megtérülést biztosítanak hosszú távon, és nem csak rövid vagy középtávon. Éppen ezért a klímaváltozással kapcsolatosan kellene nagyobb kötelezettségvállalásokat, kiadásokat tervezni. A következő idő, évtized döntő fontosságú lesz 2020-at követő MFF-ek szempontjából. Éppen ezért ennek megfelelő prioritásokat kell kitűzni. Végezetül pedig áttekinthető, átlátható és egyszerű szabályokra van szükség a források gyors átcsoportosítására, amennyiben a hatékonyság ezt igényli. Ezen kívül a forrás felosztás rendszerét, az ezzel kapcsolatos beszámolásokat és ellenőrzéseket is javítani kell az európai polgárok javára, illetve a minél nagyobb hozzáadott érték érdekében. Köszönöm szépen, Ayala Sender kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Ali kollégának a javaslatához mi a saját forrásokat illeti. Valami nem volt számomra teljesen világos, a tízes pont nevezetesen, ami szerint a projektek, a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő projektek a netó egyenleg tekintetében nem elég vonzóak. Ez pontosan mit jelent? Ami pedig a hosszú távú politikákat illeti a 2020-as horizont, a fiatalokra irányuló program, a mezőgazdaságról, kohéziós politikáról is beszélnünk kéne, hiszen ezek is hosszú távú szakpolitikák lehet, hogy egy kicsikét elárasztottak minket a rövid távú szakpolitikák, de szerintem a hosszú távúak között a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés mindenféleképpen kell, hogy szerepeljen. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a pont tárgyalása során leginkább a költségvetés bevételi oldalára kellene koncentrálnunk, hogy a lehető legjobban felhasználjuk ezeket a forrásokat, és a kiadásokat így szervezzük meg. Ám a bevételek oldalán, amely most a mostani rendszerben megkínálhatunk, hogy nagyon komplex és súlyos problémákat látunk, hiszen a mostani bevételi rendszer, költségi bevételi rendszer nagyon súlyos kihívásokat is hordoz. Az EU pénzügyek vonatkozó anyag, amelyet a bizottság nemrég mutatott be. A Monti jelentésről van egy utalás, és ami alapvetően tükröződik ebben a reflexiós dokumentumban, az a meglátás, hogy az EU költségvetés jelenlegi rendszere túl bonyolult, átláthatatlan és nagyon bonyolult korrekciós mechanizmusok által terhelt. A tagállami befizetésektől függ teljesen, hiszen 70%-át adják ezek. Illetve a saját, ténylegesen saját források fontosságra hívja fel a figyelmet már 1970-ben javasoltak egy rendszert a saját forrásokra, amely az európai közösségek pénzügyi függetlenségét biztosította volna, mert ez jelentősen alássa a mostani rendszer. Kérdés, hogy a rendszer a mostani rendszerben nagyon zavaró a helyzet, és ez a befizetők és a kedvezményezettek körében is zavart okoz, egymás ellen fordítja őket egyfajta zérószám játszmában helyezve előket. Ez, ez az a meggondolás és általános belátás az, ami alapján el kéne gondolkoznunk olyan a költségvetési egyensúlyokat eh, meglehetősen egyszerű aritmetikában kiadások, bevételek ellentételezése révén tervezik, vagy mutatják be. Az egész rendszer vizsgálata pedig azt mutatja, hogy nem csak egyszerűsített ez, hanem túl egyszerű. egyfajta simplifikált elképzelés uralkodik az európai költségvetés a tagállamok részéről, és itt meg is olyan torz képet alkotnak erről. Holott nagyon sok aspektusa a tagállami és az Európai Uniós költségvetés összekapcsolásának nagyon sokrétű hatást hordoz, nem lehet ilyen egyszerűen ö, leírni. Csak egy ilyen adok-kapok alapján. A ribétek rendszere pedig a visszatérítések rendszere, amit annak idén a britannia a brit ribéttel kezdett el. Ezek egyre nőttek, ezeknek a megtárgyalása meglehetősen átláthatatlan módon alakult. Ha, ha azt gondolja, túl hosszan beszélek, akár most is abba hagyom. Elnézést, két percet adtunk elvileg. Bocsánat akkor. Szarma kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kolléga, az árnyék jelentős körül kolléga megpróbált kiemelni a központi pontokat. Az árnyék jelentéstevő egyetértett Pilinszki úrral, hogy a jelenlegi rendszer eh, elavult, nem átlátható. Ezért szükség van egy mélyreható reformra. A kérdés az, hogy hogyan változtassuk meg ezt a szerkezetet. Az árnyékjelentési prioritása az átláthatóság, stabilitás, át, egyszerűség, alacsony költséges, megfelelő forráselosztás, európai hozzáadott érték többek között és ennek még érthetőnek is kell lenni az európai adót ezt fizető számára. Az árnyék jelentéstevő támogatja a magas szintű saját forrás csoportnak a reformjavaslatát, hogy meghagyjuk a hagyományos saját forrásokat, a GNI, GNI alapuló saját forrását, és egy megfelelő héja megosztást kellene megvalósítani, és olyan jövedelmeket, amelyek az európai szakpolitikák eredményeként keletkeznek. Nyilvánvalóan az új saját forrásokra gondolunk itt. Az árnyék jelentős teve, akkor csak mi is szeretnénk megköszönni Ali úrnak a munkáját, de az árnyék jelentéstövő azt javasolja, hogy legyen egy árnyékelentéstevő találkozó, hogy megoldják a véleménynél kapcsolatos problémákat, és pedig, hogy legyen ennek a jelentésnek egy világos része, amely a bevételekre koncentrál. Mert ezt a részt meg kell erősíteni a véleményben. Természetesen a költségek és a források elosztása is fontos kérdés, de elsősorban a bevételek kérdése a fontos. Azt hiszem ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vissza. Terán úr maximum két percben, egy percben is meg tudom tenni. Egyetérték a kérdésekkel és a kérdésekkel, de az üzenethordót azért nem kell lelőni. Egyet értek azzal, hogy ez a vélemény nem megfelelő mert nem a saját forrósak, forrásokról szól, hanem arról, hogy hogyan költsük el őket. Először szeretném látni, hogy egy e, egészen új eredményt, e, e, véleményt készítsünk elő, mert hogyha nem sikerül, sikerül, nem sikerül eredményt elérni, akkor át kell alakítani. Köszönöm. Nem került kellően megemlítésre a saját forrás, és azt hiszem, hogy az arany árány, árnyéktelentéstevők ezt majd valahogy feloldják a módosítókban. Montanyó asszony. Yes, thank you. Uh, thank you, Chair. Nem szépen, elnök, assz- elnök asszony. Először néhány kérdésre szeretnék kitérni, amelyet az, a, véleménytervezetben megfogalmaztak, és bizonyos megjegyzésekkel kapcsolatban szeretnék véleményt tenni, amit a karikák mondták. A hozzáadott, érdeke, hozzáadott értéket illetően amely az előző jelentésben is benne volt. Ez a Monti jelentésnek egy, a le, egyik legfontosabb érve, és ez a bizottságnak a vitaanyagában is benne volt és a lényegi érv az az, hogy az európai érték kellene, hogy vezesse a döntést a programokról. A fő érv az, hogy a hozzáadott érték megjelenik a bevételek oldalán is. Ez pedig egy új elem, a múltban ezt nem említettük emögött az az elgondolás, hogy miért ne használjuk fel a saját, elsősorban az új saját forrásokat, hogy hozzanak hasznot és támogassák bizonyos szakpolitikai célkitűzéseiket. Például a társadalom dekarbonizációja, tehát széndiokszidmentessé e, tétele, az, az időváltozások elleni e, harc. Tehát vannak e, ezek specifikus saját források, amelyek ezeket a szakpolitikákat támogatják, és nem az új költségvetésben kell megtalálni hozzájuk a forrásokat. Ez egy új elem, a másik pedig, amelyet többen is aláhúzták, ez pedig a módszertannak a kritikája. Világosá kell tenni, hogy ez miért jelent problémát. Ezt is világosan felveti a Monti jelentés és a vitaanyag ugyanis a net tepetto mérleg egyensúly az a költségekre, kiadásokra koncentrál. Ugyanis ezeknek van a legmagasabb hozzáadott érteke, de ez a módszer ezt nem ismeri el, ennek az a következménye, hogy a tagállamok nem véden, védelmre koncentrálnak. Tehát például, hogyha a kutatásról beszélünk, azt a metodológiában figyelembe veszik, és koncentrálnak a fő egyetemre, amely összehangolja ezt a problémát, ezt a kérdést. Például van egy olyan, hogy Luxemburg volt a kedvezményezette ennek a támogatásnak, de nyilvánvalóan 5-6 európai ügyetem is rendelkezett, részesült belőle. Aztán a külső védelmem szempontjából például Görögország a kedvezményedes, de nyilvánvalóan többi országot is beleértendő. Tehát ezért nem kielégítő a módszer jelenleg, és ez például egy olyan kérdés, aminek a megoldásában dolgozunk. Végül pedig szeretnék az utolsó kérdésre koncentrálni, amely nincs benne a véleményben, ez pedig a rabat, tehát a visszafizetés, visszatérítés. A bizottságnak az álláspontja világos, ezt meg kell szüntetni és sokkal átláthatóbb és egyszerűbb rendszerre koncentrálni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Végül a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is. Valóban úgy gondolom, hogy jó néhány választ kaptunk a feltett kérdésekre, és nem hiszem, hogy a költségvetés pusztán csak a kiadásokról szólna. Szerintem az európai hozzáadott értékre kellene összpontosítanunk. Ami pedig az európai kohéziós politikát illeti, ezt hosszú távon kell értékelni, ugyanis ez igen kiemelkedő szerepet tölt be az EU-ban. És mindenféleképpen szeretnék majd találkozni az árnyék jelentéstevőkkel még a határidők előtt, azzal a céllal, hogy természetesen az október 30-i határidőt tartani tudjuk. Ezt követően a KONT szakbizottság október 27-én szavaz majd a jelentésről, és kérem, hogy a kollégák a módosítókat e-mailben küldjék majd meg, és várom az árnyék jelentéstevők javaslatait is. Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és következik a 15-ös, a strukturális alapokról, azok végrehajtásáról a 2007-13-as időszakban, a görögországi kiemelt projektek, mi történt, 128 ilyen pro, projekt volt, és 2015. szeptemberében látogattunk el Görögországba, most pedig és megvizsgáljuk, hogy mi történt ezekkel a projektekkel, mi készült el, mi nem készült el, mi az, amit már nem lehet finanszírozni. Ezért hívtuk meg Lemetr urat, akit nem látok egyelőre, pedig szívélyes meghívást küldtünk neki a görög problémával kapcsolatosan ott százszerzalékos társfinanszírozás van, úgyhogy az adófizetőknek szerintem minden joga megvan arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, illetve ebben tájékozódjanak. Igen, most jött a főigazgató úr, nagyszerű. Ich habe die Kollegen schon uh, über die itt közben tájékoztattuk a kollégákat az eddigiekről. Örülünk, hogy eljött hozzánk, és megadom a szót, hogy mi történt a régi időszak 128 kiemelt projektével, még hét, illetve hét projektet já, meglátogattunk, de jó lenne, hogyha hallanánk arról is, hogy a támogatási időszakban az összes projekt esetében mire számol, számíthatunk Görögország esetében, hiszen itt 100%-os társfinanszírozásról van szó, tehát éppen ebből a szempontból az adófizetők számára ez egy nagyon fajsúlyos kérdés. Köszönöm szépen, hogy elfáradt főigazgató úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, üdvözlök mindenkit. Nagyon örömömre szolgál, hogy ide jöhettem. Először is szeretném önöket tájékoztatni két nagyon fontos jelenleg zajló akciótervről. Gondolom ezeket jól ismerik önök is. Az akciótervekkel a probléma az, hogy amint ezeket elfogadjuk, akkor gyakorlatilag meg is feledkezünk róluk. Itt azonban a témák éppen elég fontosak ahhoz, hogy ezeket rendszeresen nyomon kövessük, és körültekintéssel. Ezek az akciótervek olyan területeket érintenek, amelyek hagyományosan a kohéziós politika Achilles sarkát képezték, amikor a közbeszerzésre vagy az állami támogatások kérdésére kerül sor. Mindkét terület esetében a hiba arány kétségtelenül az administratív kapacitás hiányosságaira vezethetők vissza a tagállamok szintjén, a kohéziós politikát megvalósító, különösen a strukturális alapokra gondolunk itt, tehát az azokkal kapcsolatos rendszerek működésében, és mi itt elsősorban a problémának azzal a vetületével foglalkoztunk, hogy hogyan segíthetjük a tagállamokat abban, hogy megfelelő administratív kapacitásokat alakítsanak ki ezen a területen, hogy aztán ők maguk tudják megakadályozni a különböző hibákat, hiányosságokat, amelyek eh, az elmúlt évek során felmerültek. Egy eh, nagyon biztató elsődleges jelzést kaptunk. A számvevőszék 2010 5-re vonatkozó megállapításai szerint a legfontosabb hibaforrás, három hibaforrás gyakorlatilag már elmozdult a korábbi sémától, tehát sem a közbeszerzés és sem az állami támogatások kérdése nem szerepelt a fő hiba források között. A számvevőszéki megállapítás szerint a hibák gyakorisága e két területen csökkent, mégpedig jelentős mértékben, és most anélkül, hogy a közeljövőbe próbálnék bármit is kivetíteni, 2016-ra vonatkozóan is abban reménykedünk joggal, hogy ez nem csak egy egyszeri megcsúszás volt, egy egyszeri jelenség, hanem ez a továbbiakban is egy tendencia lesz, és valóban tovább javul majd a helyzet 2016-ra vonatkozóan is. Ez, ebben reménykedünk tehát. És akkor most engedjék meg, hogy rátérjek az ábráimra, Először is nézzük a közbeszerzéssel kapcsolatos akciótervet. Az első rendkívül fontos pont ezen akcióterv kapcsán, illetve általában az állami támogatásra vonatkozóan is, hogy egy új mechanizmust vezettünk be 2014-20 vonatkozásában az ex ante feltételrendszereket illetően. Tehát, hogyha bizonyos előfeltételek nem teljesülnek a tagállamokban, meghatározott területeken, akkor a bizottságnak jogában áll, hogy a kifizetéseket az adott tagállam felé felfüggesse az érintett területeken. És már idén tavasszal egy előzetes, átfogó elemzést, felmérést végeztünk az exante mechanizmussal kapcsolatosan, és ez nagyon pozitív eredményeket mutatott. Úgy érzem, hogy különösen a közbeszerzések esetében és az állami támogatások esetében ez a mechanizmus valóban nagyon hasznos eszköznek bizonyult abban, hogy a tagállamok valóban komolyan vegyék a kapacitásuk, kapacitásaik továbbfejlesztését ezen a területen. 2014-20-as időszak kezdetén 12 tagállamnak adtunk úgymond házi feladatot a közbeszerzések területén az ex ante feltételrendszer kapcsán. Most már csak négy tagállamban létezik ez, tehát nyolcan elvégezték ezt a házi feladatot, és ebben a négy tagállamban is eléggé jól állnak a dolgok, úgyhogy reméljük, hogy előbb-utóbb egyik esetében sem kell felfüggeszteni a kifizetéseket, pusztán azért, mert teljesítették az elvártakat. A második nagyon fontos pont az akciótervben maga a közbeszerzéssel foglalkozó munkacsoport. Ezt a bizottság már 2014-ben létrehozta, az összes érintett fél képviselteti magát ebben, a bizottság, a struktúris alappal foglalkozó főigazgatóságok, illetve a GROW főigazgatóság és az Európai Beruházási Bank. A munkacsoport három tevékenységre összpontosít. Először is a megfelelés, az EU-s közbeszerzési irányelv betartását figyeli. Ez egy folyamatos kihívás, majd erre visszatérek a későbbiekben, ugyanis most egy új közbeszerzés lépett hatályba a közbeszerzések területén, és ezt már az tavalyi év közepéig átültették a tagállamok. A második ilyen tevékenységi csoport a hatékonyság és az átláthatóság elősegítése a közbeszerzési folyamatokban. Végezetül, és ez egy új vetülete a közbeszerzési területnek, a közbeszerzések mint stratégiai, politikai eszköz ösztönzése. Tehát ne csak a legalacsonyabb ajánlatra helyezzék a hangsúlyt, hanem a kiírásokban szerepeljenek környezetvédelmi, szociális és egyéb innovatív szempontok. Ezeket kívánjuk mindenféleképpen érvényesülni szélesebb körben, a kohéziós politika keretében is a jövőre nézve. Tehát a közbeszerzés ne csak a legalacsonyabb árra figyeljen, hanem egy sokkal átfogóbb képet próbáljon figyelembe venni, ami megfelelő értéket hozhat a beruházások eredményeként, vagy a beszerzések eredményeként. És még egy úgymond terméket szeretnék megemlíteni, amit ez a munkacsoport készített. Ez egyfajta útmutató, iránymutató, a tagállamok nagy örömmel fogadták ezt, és igen, nagy mértékben igénybe veszik, mutatja ez a letöltések száma is a honlapunkon. Ez egy eléggé vaskos dokumentum, hiszen itt elég bonyolult szabályokról van szó, de úgy gondoljuk, hogy eléggé egyszerű is ahhoz, hogy elkerülhessük a korábbi csapdákat, illetve kockázatokat. Ezt az iránymutatót majd aktualizálni fogjuk, ezzel aktívan foglalkozunk, és várhatóan az idei év vége előtt el is készül ez az aktualizálás. Harmadsorban azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az egyes tagállamok vonatkozásában mit tettünk. Eléggé közvetlen megközelítést alkalmazunk, és azt hiszem, hogy ez sikeresnek bizonyul. Technikai segítségnyújtási költségvetésünket felhasználva, harmadik feleket is bevonva, ez esetben az OECD-t, hogy például Bulgáriát és Szlovákiát segítsük abban, hogy megfelelhessenek az ex ante feltételeknek. Konkrétan Szlovákia esetében arról volt szó, hogy egy e elektronikus közbeszerzési stratégiát dolgozzanak ki. Tehát ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet testre szabni egy-egy megoldást, figyelembe véve a konkrét gyenge pontokat vagy hiányosságokat az egyes tagállamokban. Szeretnék ezen kívül még említést tenni egy másik kezdeményezésünkről is. Ezt egy évvel ezelőtt indítottuk útjára, ez az úgynevezett integritás csomag. Ez egy kísérleti projekt, a technikai, technikai segítségnyújtási keretünkön belül a Transparency International civil szervezet közreműködve. Ez egy önkéntes alapon működő projekt, amiben különféle közbeszerzési eljárásokat támogatunk. És nagy örömünkre szolgál, hogy meglehetősen sok tagállam él ezzel a lehetőséggel. Látható, hogy itt a térképen is, hogy 11 tagállam vesz részt a projektben. Összességében 17 projekt zajlik ebben a 11 tagállamban. Ennek keretében a közbeszerzési eljárás minden résztvevőjének alá kell írniuk egy úgymond integritási kódexet, dokumentumot, amit a Transparency International ellenőriz, és győződik meg arról, hogy a felek, a pályázók, illetve a kiíró is betartják a szabályokat. Topika. Egy másik téma, amelyet megemlítenék. Konkrétan a csalással foglalkozik. Ami elég szerencsés módon azért marginális jelenség, de továbbra is szeretnék segíteni a tagállamokat abban, hogy könnyebben felfedjék ezeket. és jobban fel tudjanak lépni ellene. Kifejlesztettünk egy konkrét számítástechnikai eszközt, amely egy adatbányászati jellegű data mining eszköz, amely a, a, a gyanús formációkat szűri ki a közbeszedési eljárásokban. Ezt, ingyen adjuk a tagállamoknak, ezt, a, ezt a számítástechnikai eszközt, nagyon bátorítóan alakul a fogadtatása, több tagállam fordult már hozzánk, jelezve, hogy szeretné használni ezt a számtechnikai rendszert, és hogy mondtam, ez segíti a tagállamat abban, hogy felfedje a gyanús mozgásokat, tendenciákat a közbeszerzési eljárások folyamatában, és így célzott módon tudjanak vizsgálódni. És hasznosabb, vagy eredményesebb módon. Végül pedig, hadd említsem meg, azt a kezdeményezést, amelyet a mi tevékenységünk inspirált, amik a bővítési folyamatban tett tevékenységeinkre gondolok, és amiben, amivel igyekeztünk a tagjelölt országokat segíteni. Ez TAIEX-ről beszélek. Ennek az elve, a fő elve az az, hogyha a tagállamban találunk bizonyos területeken szakértőket, akik meg tudják osztani a szakértelmüket, és segíteni tudnak más tagállami igazgatásoknak, állami igazgatásnak, hogy javítsák a saját tudásszintüket, akkor élünk ezzel a lehetőséggel. De nagyon jól működik, nagyon sok ez e, csereprogramra és tevékenységre került sor e kezdeményezés keretében és e tevékenységek jelentős része a közbeszerzésekre vonatkozik, közbeszerzési szakértők összekapcsolásával. A terepen dolgozva 21 tagállam vett részt e közbeszerzési e, tevékenységeket e, vizsgáló programokban. Nem akarok persze a babérjainkon nyugodni, de azért fontos, hogy a hibák száma csökken, ez a tendencia tovább folyik ebben az évben is, legalábbis reméljük, drukkolunk ennek, de ugye egy sziszifuszi munkát látszunk végezni. Ugye a jog, az egyes joghatóságok közötti egyeztetésben egyes tagállamok még nem is ültették be az új irányelvet, ültették át, a közbeszerzésekre vonatkozóan mások már igen, tehát nagyon sok munka vár ránk nyomon kell kövessük, és ahogy mondtam, folyamatosan frissítjük. A, azt a közbeszerzési kézikönyvet, a gyakorlati útmutatót, amelyet a, a gyakorlati szakembereknek szánunk ebben az évben, tehát frissítjük, és az új irányelvvel megnyílt a lehetőség arra, hogy a közbeszerzést stratégiaibb módon tudjuk érvényesíteni végrehajtani, és ezt jövőben szeretnénk továbbfejleszteni. Ami még magát a cselekvési tervet illeti, természetesen ezt nek a végrehajtását továbbra is figyelemmel kísérjük a DJ Grow-val együtt, illetve az érintett biztosokkal, Kretszú asszonynal, Piánkoszka asszonyra együttműködve. Hogy most meg a állami támogatásokról szóljak, a kihívás ugyanaz, az igazgatási kapacitásokban rejlik, és ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy kettős érdekünk fűződik az állami támogatások terén való javításhoz. Ugye az állami támogatás nem károsítja általában az EU költségvetést. Ugye ha több Uh, államtámogatásoknak, mint a szabály megengedi, ez nem sérti közvetlenül a EU költségvetést, ám az látható, hogy, és itt szuboptimális a rendszer nyilvánvalóan, hogy az állami támogatások szabályainak bonyolult volt miatt tartanak ettől a közigazgatások, és csak a de minimus elv alapján érvényesítik. Tehát olyan rendszereket terjesztenek be, amelyek e- e- elkerülik az állami támogatások szabályait, mert azok túl bonyolultak. Nem azt jelenti azonban ez, hogy az érvényben lévő rendszer a legjobb a közérdek szempontjából. Úgyhogy ez nagyon világos, hogy továbbra is arra törekszünk, hogy javítsuk itt a helyzetet, hasonlóan a közbeszerzések ügyéhez itt is megpróbáljuk, megpróbáltunk segíteni. Tisztázó dokumentumok révén például 2016. júliusában publikáltunk egy ilyet, mely feljegyzés volt a támogatás fogalmát definiálva. És persze még többet lehet tenni ez irányban, tesszük is. Csak úgy, mint a közbeszerzéseknél, itt is pozitív hatások érzékelhetőek az ex-ante kondicionáltások terén, melyeket bevezettünk egy területen. Kevesebb tagállam mutatott eh, súlyos hiányosságokat az előzetes felkészülésben, bár van itt is tennivaló, és mostanra Olaszország az amely most a rendezi, látszik sorait e tekintetben, és reméljük, hogy előbb-utóbb tényleg rendeződik a dolog. Vannak pozitív történeteink is, bemutatja azt, hogy egy ilyen mechanizmus hogyan lehet alternatíva. Volt egy javaslat a számbevőszék részéről, hogy minden tagállam állítson fel egy, egy nyilvántartás, központi regisztert a de minimis szabályra. Ugye 200 ezer euró a maximum, ugye ha egy vállalat terjeszti be, akkor ötször lehet öt tételben ezt az összeget lehívni. Ehhez kell egy, hogy ezt nyomon lehessen követni, ehhez kell egy központi adatbázis, amely biztosítja azt, hogy egyetlen vállalat se kapjon a többszörös de minimis elv alapján ezen túlmutató küszöbben értékelő összeget. Tehát ezért kell, gondolták, hogy hasznos volna minden tagállamban bevezetni egy központi nyilvántartást, ám a jogszabályalkotó azt erről, e, e, ezt nem fogadta el. Úgyhogy mi bevezettük azt, hogy ex ante kondicionálatások révén egyes tagállamoktól megkaptuk a saját vállalásukat arra, hogy felállítanak egy ilyen központi nyilvántartást, ez megtörtént. Csehországban is, és Szlovákiában is. És nagyon örülünk ennek az eredménynek. Továbbra is, Továbbra is egyesítjük erőinket a főbizottságokban, elsősorban azért, hogy azokra az ágazatokra koncentráljunk, ahol a támogatás prevalensebb, és ezért a hibák könnyebben fordulnak elő. A kutatásban és az innovációban nagyon sok állami támogatás van, aztán a széles sáv tevékenységekben, és az energia val kapcsolatos projektekben. Ma együtt a, a a bizottsággal több képzést is indítottunk négy tagállammal ezekkel a témákkal kapcsolatban. Azt hiszem, nem akarom tovább folytatni, mivel ugyanazokat az eszközeket használjuk, mint az állami támogatási és a TAEX, tehát például van a TAEX egyenragak közötti támogatás. De egy utolsó példánként az állami támogatással kapcsolatban sikerült egy kis forradalmat Görögországban elérni. Ugyanis nem csak a pénzügyi segítséggel, hanem a technikai segítségnyújtással és a, az SRSS-szel együtt most Görögországban az új időszakra egy olyan információs technológiai rendszert vezettünk be, amely erős, komoly garanciákat, garanciákat tartalmaz, amelyekre nagyon is szükség volt az állami támogatással kapcsolatban, különösen azért vezettük be ezeket, hogy elkerüljük annak a lehetőségét, hogy a korrupció és a csalás esetei felmerülhessenek. Összefoglalásként, elnök asszony és tisztelt képviselők, Teljes közzel folytatjuk ezt a munkát, és az első eredmények biztatóak. Épp ezért nem vagyunk kevésbé éberek, és hajlandóak vagyunk továbbra is jelenteni önöknek az elkövetkezendő években Eh, arról, hogy milyen előrelépést tudtunk elérni az elkövetkezendő években, amelyet remélhetőleg megerősít a szembevőszék eh, éves jelentése is. Nem hallottam önt, elnök, elnök asszony, ezért tettem fel a fejhallgatómat, de ön az iránt érdeklődött, hogy milyen prioritást élvező projektek vannak Görögországban, és hogy hol tartunk, és mikor tudunk véglegesebb információval szolgálni az eredményeket, illetően mindegyik projekttel kapcsolatban. Azzal kezdeném, hogy általánosságban annyit mondjak, hogy összességében pozitív értékelést adtunk a kezdeményezést életön, amelyet Hán biztos úr 2011-ben indított el. E, ez a görögországi felhívás azt mutatta, hogy az Európai Unió készen áll amikor Görögország különösen nehéz helyzetben volt. Tehát mozgósítani tudjuk az összes görög szereplőt. És ma, ami még nem a végleges értékelés jelenti, azt látjuk, hogy kézzel fogható eredményeket értünk el. A legutolsó jelentés szerint amely májusra nyúlik vissza. Ezekkel a projektekkel kapcsolatban 160 prioritást állapítottunk meg, amelyeket nem folytattak, azokat levettük. Ezeknek 85%-a 70 milliárd euró összegben le lett zárva. Ezeknek 9%-a tehát 24 közülük 70, 770 milliós eurót produkált, amelyet elnyújtottunk erre az időszakra. Tehát két külön fázisra osztottuk ezeket, és a második szakaszt most fogjuk befejezni. 6%-a a projekteknek ma még nem zárult le, de ezeket be kell fejezni, hiszen a szabályok szerint 2017-ig le kell őket zárni a nemzeti összegekkel, tehát 2019-re. Hogyha ez nem történik meg, akkor behel, be kell hajtanunk az Európai Unió hozzájárulásait. Már elég sokáig beszéltem, ezért nem beszélek a meglepő és jelentős eredményekről azon projektek esetében, amelyeket már befejeztek, hiszen önök is ezeket meglátogatták. Ugyanakkor már is levonható az a következtetés ezekből, hogy folytatni kell ezt a megközelítést, de a jelenlegi időszakban sokkal célzottabban kell ezt Görögországgal kapcsolatban megvalósítani. Tehát Görögországgal egy korlátozott listában kell megegyezni, nem 160 projektről, amelyeket közösen jobban koncentrálva fogunk figyelni. Kérték a, tőlem az ütemtervet. Most a lezárási folyamat tart, tehát vannak bizonyos háta, határidők, amelyeket a jogszabály megállapított. Most öntjük végleges formájába a Görögországgal kapcsolatos megállapításainkat, és további információt kérünk különböző kérdésekkel kapcsolatban, beleértve azokat a projekteket is, amelyek a prioritási listán vannak. Görögország két hónapon belül megfogalmazhatja a válaszát, ezeket kiértékeljük, de ősszel nyilvánvalóan szeretnénk újra eljönni ide, hogy a végső értékelésünket megosszuk önökkel mindegyik projekt, prioritást élvező projekttel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor 2017 őszéből indulhatunk ki, 2017, igen, rendben. Nagyon érdekel minket Görögország, nagyon jó, kedves barátunk. Vannak kérdései, meg gondolom a kollégáknak is. A négy tagállamot említette az akciótervben a közbeszerzéssel kapcsolatosan, akiket, akik még nem intéződtek el. Ezek mely tagállamok? Az utazásunkat követően a föld felvásárlások, ezzel kapcsolatos kártérítéssel is foglalkoztunk, és a jelenlegi helyzetből kiélve a kérdés az, hogy ez még mindig problémát jelent, hogy minden egyes ilyen esetben bírósághoz kell menni. Mi nem tudunk semmit konkrétumot ebben megállapítani, tehát hol áll most ez a helyzet. A görögországi munkacsoportban én is tevékenykedtem, és a Trojka nemrégiben azt állította, hogy a probléma megoldódott. Jó lenne. Nem tudom, hogy erre most kész válaszolni. Jól elfogadható az is, hogyha írásban válaszol. De ezt a témát már többször felvetettük, és ez a workshop mindenféleképpen foglalkozott ezzel a kérdéssel, és gratulálok, hogy nagyon célzottan tért ki a problémákra, és most az eddigi meglehetősen tetemes tevékenysége a főigazgatóságnak, ami nem volt feltétlenül eredményes, ha egyfajta értékelést kaphatnánk öntől az általános problémákról. Nem egészen értettem, az állami támogatásokkal kapcsolatosan, illetve a számvevőszék felvetésével kapcsolatosan volt egy felvetés, egyfajta regiszter, egy nyilvántartás létrehozására. Itt amennyiben nincsen kötelező jogszabály, akkor a tagállamok nem biztos, hogy ezt a nyilvántartást létrehozzák, vagy vezetni fogják. Jó lenne, hogyha a projektek listáját is megkaphatnánk, az elszámolásokat, már vitatkoztunk az N plusz 5-ös kérdésről. Ez egy eléggé hosszú időtáv, és ez meglehetősen kitolja azt az időt, amikor tényleg értékelni lehet egy-egy projektet, miközben eléggé tetemes pénzek már kiadásra kerültek. ezek a kiemelt projektek, de számos egyéb projekt is megvalósult Görögországban a 2007-13-as időszakban. Tehát ezen kívül Görögország még sokkal több pénzt kapott, tehát mi a helyzet a nem kiemelt projektekkel? Ezek is érdekesek ugyanis számunkra. Tehát ezek voltak a csokorba szedett kérdéseim. Celler úr is szót kért. Köszönöm szépen én is, Demetr úr, ezt a, az áttekintést, és üdvözöljük, hogy a bizottság az egyes tagállamokat segíteni kívánja, hogy a kohéziós politikát megfelelően meg tudják valósítani, és ez nagyon fontos annak összefüggésében is, hogy 2020 túl eh, mit tegyünk. Ami Görögországot illeti, a regionális eh, szakbizottságban is eh, folytatunk egy vitát Westhager biztossal. Tehát a görögök meglehetősen sok kivételes szabályt kaptak a jelenlegi rendeletek tekintetében ami pedig a technikai segítségnyújtást illeti, a regionális szakbizottság kinevezett Arimon kollégát konkrétan Görögország esetében, mint külön jelentéstevőt. Ő számos ottani illetékessel találkozott, és megpróbál tudakodni a kohéziós politika keretében, illetve a strukturális alap keretében folyó projektek megvalósításáról a görög kollégáktól. Igyekezett tájékozódni, hogy ezek a projektek hogyan zajlanak, hogyan történjen a kohéziós politika további megvalósítása, és ezen a szakpolitikai területen milyen konkrét javaslataik vannak, hogy ezekkel az eszközökkel mit kívánnak elérni konkrétan a munkahelyteremtést, a növekedés elősegítését, és ezáltal az európai célokat is jobban teljesíteni. Ayala Sender kolléga. Sí, eh, bueno, yo no sé si estos días... Köszönöm szépen. A sajtóban olvastam arról, amiről az előadó is beszélt, tehát, hogy Görögország a deficites sötét napokat már maga mögött tudhatja. Azt hiszem, tegnap láttam az újságban, Portugáliával kapcsolatban is. Tehát gondolom, a kohéziós alapokból származó hatalmas befektetések hozzájárult ehhez a sikerhez. Ez jó hír és jó eredmény. Szeretném Lömetre úrtól megkérdezni, hogy az integritási paktummal kapcsolatban nincsenek olyan segítség, amelyet Kirgazország felhasználhatott volna, de ez azt jelenti, hogy vannak jobb eszközök. De az integritási paktummal kapcsolatban szeretném tudni, hogy milyen javadalmazás kap a Transparency International és hogy az eredmény követi-e a paktumnak az eredményét. Aztán azt hiszem, hogy két megközelítést lehet itt látni, és szeretném tudni, hogy hogy honnan azonosítják a gyanús tevékenységeket adatbányászattal, méghozzá nagyméretű adatbányászattal. Talán példát lehetne erre adni. Az állami támogatás szakértői kik, és hogyan nyújtják a testre szabott támogatást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon, milyen nagyon rövid kérdésem van az Európai Bizottságnak intézve. Utaltak arra az ülésre, amely 2015. szeptemberében zajlott le ezzel kapcsolatban kérdezném, lehetséges-e a biztonság, bizottság részéről, hogy elmondják nekünk, van-e tájékoztatásuk arról a két-három projektről és helyszínről, amelyet akkor megvizsgáltunk, ahova kiszálltunk. Egyik, az egyik projekt, ami, ha jól emlékszem, egy ö, ö, országos ö, teleknyilvántartás létrehozása lett volna. És ahol nagyon komoly csúszások adódtak, amely azzal függtek össze, hogy nem működött, vagy rosszul működött az igazgatás. És felvetette ez a jelentéstétel megbízhatóságának sűrűs kérdését. És mivel ez ennek a nyilvántartásnak a hiánya teleknyilvántartásnak a hiánya nagyon komoly állami projektek előtti akadályt jelentett. Kérdés az, hogy vajon az Európai Bizottság radarernyője megjelente ez a probléma, reagálnak -e erre. Aztán volt egy nagyon különös projekt, ahol is egy, egy mesterséges víztározót újra akarták, újra fel akartak tölteni vízzel, mert egy kiszáradt. Úgy tűnt, ez egy nagyon, egyrészt nagyon nagyra törő projekt, a másik oldalon viszont a helyi ö, kormányzó ö, úgy döntött, hogy a velünk való találkozót nyilvánosan szervezi meg a sajtó jelenlétével, és nagyon erősen ö, állást foglal. Hogy, mert hogy vagy, vagy ezt, a, ezt a tárhozat feltöltik vízzel, vagy nem tudom mi lesz. Tehát ez is olyan különös volt. A harmadik projekt pedig a szaloniki föld alatti, vagy metró rendszer felújítása volt, egy mély rétegű metrórendszer, és több múzeumot érintett. Mert hogy a, a, a metró megállókban akartak múzeumokat elhelyezni, összekapcsolni a két funkciót. Ez nagyon nagyra törő projektek voltak, nagyon sokba kerültek, és nagyon súlyos kihatásaik lehetnek, eh, ha nem jól hagyják végre őket. Van erről valami tájékoztatás? Kaphatunk-e ezekről a konkrét projektekről? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, további hozzászóló nincs. Főigazgató úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Kérdezett a négy tagállamról, ahol az ex-ante feltételek teljesülése a közbeszerzések tárgyában még, még nem áll fenn, még hiányzik. A Románia, Görögország, Bulgária és Olaszország. Ma az értékelésünk szerint Bulgária és Olaszország már majdnem befejezte a munkát. Görögország. Hmm, kicsit le van maradva a két másik állam, tagállam mögött. Románia pedig a, leg, a, a, a problémásabb eset ma. Úgy festő. A román kormány egy új román kormány úgy döntött, hogy változtat a módszertanon, a közbeszerzések, a, a, a, a szokásos vagy rendes közbeszerzési szerződések tárgyában. Néhány hete döntöttek csak erről, és ez bennünket meglehetősen bizonytalan helyzetbe hoz, arra nézvést, hogy mennyire gyorsan leszünk képesek lezárni ezeket, hogy Románia mikorra áll fel egy megbízható közbeszerzési rendszerrel. Folyamatosan és intenzíven kapcsolatot tartunk fenn a román hatóságokkal, és reméljük, hogy mindez időben megvalósul és rendeződik. Mert, ahogy mondtam, ha ez nem történik meg, akkor bizony döntést kell hoznunk arról, hogy bizonyos kifizetéseket felfüggesztünk addig, amíg az ex ante feltételek meg nem valósulnak. a román hatóságok az e IIB szakértőjével is teljes gőzzel együttműködnek. E cél érdekében Norman Poppens kollégám, aki tegnap járt itt önöknél, tegnap délután számolt be önöknek, ö, így ott jár, egy hete ott jár, Romániában, rámutat, hogy a nyár során milyen lépéseket kell megtenniük, mert hogy szorít az idő. Én is megyek szeptemberben, Remélem, hogy sikerül addigra azt megállapítanom, hogy történtek előrelépések. Minden rendelkezésre eszközünkkel igyekszünk nyomást gyakorolni, de, mint mondtam, a román helyzet jelenleg nem éppen biztató, míg a másik három tagállam esetében sokkal pozitívabb a helyzet. Az ex ante feltételrendszer ügyében a végső értékelés ideje jött el, ősszel pedig több esetet kell megvizsgáljunk, hiszen az ex ante feltételrendszer például a környezetvédelmi jogra is vonatkozik, vajon a víz irányelvnek megfelel -e a tagállam, vagy a hulladék irányelvnek, Vannak egyes tagállamok, amelyek továbbra is be, be kell fejezzék feladataikat. Ha nem teszik, ősszel célzott kifizetési felfüggesztéseket kell alkalmaznunk, a 2014-20-as új szabályozási keret érdek révén van bizonyos nyomásgyakorlási lehetőségünk az előre megállapított kondíciók tekintetében a tagállamokra, ha azokat nem teljesítik, fel tudunk lépni. Mindezt tehát pozitív mechanizmusnak látom, és ezért bízom abban, hogy végső soron minden tagállam jelentős módon javítja majd a közbeszerzési eljárásait éppen az ex ante kondicionalitás érvényesülése miatt, és és a, a, a szankciós mechanizmus e, fennállása miatt. Megragadom majd az alkalmat arra, hogy, amit ajánlottak, hogy írásban válaszoljak e, a kérdésére, hogy a, a, a föld nyilvántartás vagy kárpótlás e, ként értettem a fordításban, a kérdésének a lényegét, ez erre írásban szeretnék majd válaszolni, most nem tudok. Ami pedig az elődei munkáját illeti, én nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy amit én jelentettem most önöknek, hogy ezek mind az én égiszem alatt indultak, mindezek a pozitív folyamatok már korábban elindultak, az elődei munkájának gyümölcseit van alkalmam learatni, de azt hozzá tenném, hogy azok a cselekvési tervek, amelyekről beszélünk, már 2015-ben beindultak. És hogy az előrelépés látható és nagyon meggyőző is. Ugye, amiről beszélünk itt, az a legnehezebben elérhető cél, az igazgatási kapacitások javítása. Pirinski úr pedig utalt, helyesen egyébként, néhány nagyon bosszantó vagy, vagy fejleménybe, illetve a fejlemények hiányára a görög földnyilvántartás ügyében, és ez rámutat az igazgatási funkciók hiányosságaira. Ezt pedig nem lehet kívülről megoldani, megcsinálni, és nem lehet néhány hónap alatt letudni. Ám az a 2015 óta eltelt rövid időben nagyon bátorító lépések történtek. És úgy gondoljuk, jó úton járunk reméljük. Ez majd sokasodó gyümölcsöket hoz, méghozzá nem is a nagyon távoli jövőben. Ami pedig azt a központi nyilvántartást illeti, amiről beszéltem, amennyire én emlékszem, és itt a DJ Competition beli kell majd megerősítsenek, a legutolsó Dini Minis, Minis eh, rendelet óta a bizottság kötelező érvényű központi nyilvántartás létrehozását javasolta, minden tagállam állami szinten hozzon létre ilyet, és aztán ezt a jogalkotó módosította egy önkéntes rendszerré. Úgyhogy mi nem tettünk mást, mint megpróbáltuk néhány tagállamban kötelezővé a vállalást csak belőlük, hogy az ex-ante alapján vállalják magukra egy kötelezően e, e teleknyilvántatás létrehozását. Nem tudtuk ezt mi kötelezővé tenni, ám egyes tagállamok elfogadták, például Csehország és Szlovákia, hogy ezeket a vállalásokat magukra vállalják, és mostanra föl is állítottak ilyen e, nyilvántartásokat. A görög projektek ügyében pedig ugye 160 projekt kapcsán igen, megküldjük majd az információt, beleértve a pénzügyi információt is, amint az eredményekről még ebben az évben mi helyest lezártuk a mi értékelésünket. Kérdezett még a többiről is. A többi kohéziós politikai projektről Görögországban. Hát egészében azt látjuk, hogy Görögország végre le tudta hívni azt a teljes támogatást, amely a kohéziós politika révén rendelkezésükre állt, Ugye a százszerzelékos társadalmi sokat segített dolgom, és Ayla Sender asszony kommenterre válaszolva, az is fontos volt, hogy ki tudjanak jönni a túlzott, deficit, túlzott hiányeljárásból. Egy ilyen válsághelyzetben tehát ez az intézkedés nagyon hasznosnak tűnt végül is, nincs meg minden projektről az információnk, hogy pontosan minden projektről, amit Görögországban közös politika alapból támogattak, de az zárási folyamatban nagyon gyorsan meg tudjuk írni a végső értékelését ezeknek, és a végső abszorpciós rátákat is meg tudjuk határozni. Ez kb. 100%-ra tehető, valószínűleg ennyit fel fogja használni a teljes támogatási kört Görögország. Celler úr, hát abszolút egyetértek önnel, nem is, tehet, nem is értetnék jobban egyet. Abszolút nincs rendben a helyzet Görögországban most, és nem bízhatunk abban ma, hogy az új időszakban a végrehajtás, tehát 2020-ig, amikor a Görögországnak társfinanszíroznia kell majd, na, hogy az olyan sikeres lesz, mint ahogy szeretnénk. Ezért van az, ahogy, ahogy mondtam, hogy szeretnénk a pozitív tanulságokat levonni a prioritási, projektprioritási lista módszertamból, és egy célzottabb módon szeretnénk megállapodni Görögországgal egy bizonyos számú, abszolút kulcsfontosságú projektről, amelyekre extra hangsúlyt kell majd helyeznünk. Ez a 15-ös 15-20-as projektlista, amiről beszéltem. Ezen túl azonban persze Görögországot figyelemmel kísérjük, amennyire csak tudjuk, Van némi szél a vitorlánkban most, eh, ezen projektek révén, ugye a második fázis ezeknek a projekteknek 2020-ban lesz finanszírozva, ez pedig beindíthatja majd a következő időszakot, ám azt biztosítani kell, hogy a projekt ö, eh, ö, csatornában elég projekt legyen ahhoz, hogy az utolsó projektek beindulhassanak. kielégítő módon. Ami azt a kérdését illeti, Alessandra azt mondja, hogy az integritási csomagokat illeti. Ez egy pilot projekt, és a bizottság technikai támogatási költségvetéséből finanszírozzuk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Európai Bizottságnak ez a kapacitása feltétlenül szükséges lesz az ahhoz, hogy bizonyos új dolgokat beindítsunk, vagy javítsunk a helyzeten egyes tagállamokban. Ez az integritási megállapodásról szóló pilot projekt körülbelül 7 millió kap. A, a négy, éven, négy éven át 7 millióval támogatja ezt a projektet, amelyet a Transparency International hajt végre. Ők azok, akik aztán az apró munkát úgymond elvégzik, és az egyes közbeszerzési folyamatokat felügyelik a kezdetétől a végéig a folyamatnak. Tehát ők a mi külső ügynökeink, ha úgy tetszik, védőink, Tehát a hatóságokkal, a kiírókkal egyeztetünk, ezek mind önkéntes alapon vesznek részt egyelőre. De mint ahogy a névből is fakad, ez a kísérleti projekt elsősorban azt szolgálja, hogy az ilyen megközelítést, ezt a megközelítést elterjesszük a jövőben a következő program időszakra. És konkrét kér, példákat is kért, az esetleges gyanús helyzetekről, amelyek esetleg csalásgyanúsak, és amelyeket az arat rendszernek köszönhetően sikerült észrevenni. A rendszer, mint ahogy ön is említette, pontosan azt hivatott szolgálni, hogy a különböző indikátorok összevetésével, adatelemek segítségével az esetleges gyanús eseteket ki tudjuk szűrni. Úgyhogy ezt is majd írásban részletesebben közölni fogjuk. Berinski úr, ami a föld nyilvántartást illeti. Ez egy évtizedes probléma már Görögországban. annyian tudjuk, hogy ez egy alapvető építő eleme a fenntartható fejlődésnek a jövőre nézve Görögországban, tehát mi a bizottság mindent megteszünk, hogy előre tudjunk ebben lépni, különböző szolgálatok együttműködnek, együttműködünk az SRS-szel, a külső szakértőket is bevonunk, ha jól tudom, ebben az esetben a Világbank szakértőit. De egyértelműen a pénz rendelkezésre áll, és itt azonban nem csak pénzről van szó, hanem végül is az administratív struktúrákról, az administratív irányításról Görögországban, és ezért nem tudom most egyelőre megmondani, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok, illetve milyen gyorsan. Ez nagyon kedves gyermekünk, és mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha e tekintetben döntő előrelépést tudnánk tenni a következő programidőszakban. Ezen kívül még két projektet említett a prioritás listáról, a tó újraélesztésével kapcsolatosan, amit ön meglátogatott, én nem tudom, én azt hallottam, hogy nem sokára felavatják ezt a tavat, tehát mostanra már megint víz van a mederben. A Tesszaloniki projekt, azt hiszem itt senkit nem vádolhatunk, hiszen a kulturális történelmi emlékeket meg kell őrizni. A metróprojekt halad, nem tudom pontosan, hogy mikor, de Kretszó biztos asszony nem régiben járt ott az első szakasz megnyitásánál, tehát erről, vagy ezzel kapcsolatosan nincsenek agályaim. Ez nagyon érdekes. Amikor azt mondja, hogy nincsenek agályai, ez számomra jó hír, de hát itt láttam néhány dolgot, ami aggályos, és amit azért szeretnénk megnézni, például a metró, és ez a tó kérdése is, és eh, lehet, hogy a következő alkalommal a kollégák eh, nem feltétlenül fogadják ezzel. Minden esetre fenntartható módon jó lenne, hogyha jövőre is kaphatnánk egy beszámolót Görögországról, és Pirinski kolléga is említette, hogy ez egy nagyon hasznos utazás volt. A bizottság is nagyon elkötelezett Görögország, illetve az ott zajló projektek tekintetében. Ez azt hiszem, hogy nem vitás, és hogy tekintetben nincsenek kételjek. Minden esetre Görögországra továbbra is oda fogunk figyelni, és majd megvizsgáljuk, hogy ősszel konkrétan melyik hónapról beszélünk, és akkor is jó lenne, hogyha további információt kapnánk, ezt a témát külön napirendre tűznénk. A biztossal ugyanis azt hiszem más rendszer szintű problémát is meg kell beszélnünk, de Görögország mindenféleképpen a lista élén szerepel, tehát a szakbizottság nevében szeretném megköszönni önnek a, azt hogy ellátogatott, és sok sikert szeretnék kívánni. De jó lenne, hogyha legközelebb konkrét számokat, statisztikákat is kaphatnánk Köszönöm szépen, és kellemes nyaralást kívánok önnek és a kollégáinak is. Remélem, hogy nem lesz túl forró az ősz. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárunk, lezárjuk, és a következő napi rendi pontra áttérünk. Ez szerint a 16-os, ez az én véleményem, az Eurojustra vonatkozóan a rövid leszek a rendeletben a Eurojustról van szó. A bizottság egy javaslatot készített az Eurojustra vonatkozóan 2013-ban. Eh, 15-ben a tanács állást foglalt, és eh, iránymutatással is élt itt eh, az eh, európai eh, főgyészséget ebből kivette a LIBE szakbizottság jelentésére várunk, és a, szakbizottság megvárja, amíg az EPO rendelet megszületik. A jelentéssel kapcsolatosan az európai ügyészség, illetve az Eurojust kérdése a szokásos fogas kérdés. 19 módosító született, a titkárság ezeket összefoglalta, és a módosítók határidejéig szeretném az időt kihasználni addig, hogy az EPO-val, illetve az olaf kapcsolatosan néhány szót mondjak. A kollégák azt mondják, hogy minden, minden olyan terület, amely nem tartozik az Európai Főgyészség hatáskörébe, az Eurojust legyen illetékes, illetve az Olafnak is legyen illetékessége. A hétvégén ezt majd megpróbálom egy kicsikét rendezni, hogy a két szervezet között a kapcsolat hogyan nézzen ki. Úgyhogy itt a jelentés tulajdonképpen csak egy részjelentés, és az intézményi szervezetről, szerkezetről van szó, egy administratív igazgatóra született a javaslat, az ő kompetenciáit vizsgálja az anyag. Én megpróbáltam ezt kicsikét finomítani a titkárság segítségével, de sajnos egyelőre még nem sikerült ezt teljesen kidolgoznom, mert hétvégén nem értem rá, minden esetre jövő szerdán, ha jól tudom, van a módosítók határidejének, vagy benyújtásának határideje, tehát július 17-e, úgyhogy még egy kis időre van szükségem, hogy ezt véglegesítsem. Azon a területen, tehát az Olafot, az EPO-t, a Eurojustot illető kérdésekben Kérem, hogy a kollégákkal valamilyen észszerű megoldásra jussunk. Tehát eddig így áll a helyzet. Sajnálom még egyszer, tehát tovább folytatom a munkát. Az árnyékjelentéstevőkkel is szeretnék majd találkozni, hogyha már megszülettek a módosítók. Alája Sender kolléga kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látom, hogy különleges erőfeszítést tett a megközelítés kialakításával kapcsolatban. Részben Hoffman asszony nevében is beszélek, aki most nem tud eh, itt lenni. Először is az a benyomásom, az EPP javaslata szerint, vagy megállátása szerint a eurojust való költségekkel való költségek költségeket és a bürokráciát tulajdonképpen csak növelni ez az új ö, ö, ö, ötlet. Az EPPO számára mi maradt tulajdonképpen akkor? Hiszen az EPPO szerepét kellene megerősíteni európai szinten is. A módosikat illetően a vezető igazgató személyét illetően üdvözlendő, hogy az Európai Parlamentet is bevonják a e, felügyeletbe, de hogy kell ezt most akkor megtenni a gyakorlatban, tehát egy meghallgatást kell lefolytatni, mint a, egy biztosít, biztosnak az esetében. E, ugyanis a főigazgató tulajdonképpen végrehajtja a bizottságnak a, az utatását. Tehát tulajdonképpen akkor ez most eh, bűnbak szerepet oszt erre az igazgatóra? Tulajdonképpen a a tagállamnak és a bizottságnak a felelősségét az ő vállára terhelik. Aztán ott van a költségvetés, amely nem túlságosan nagy. Ez, szóval ez mind nem világos számomra. Hogyha a partnereket is jobban bevonjuk, akkor nem csak az igazgató fogja a döntéseket hozni, hanem a testület is és nem akarjuk, hogy az igazgató legyen a bűnbak a máshol hozott döntések miatt. Kollégi Zavama. Szarvalma kollega. Thank you, Madam Chair. Well, just very briefly, um, um, I want to... Uh... Köszönöm, elnök asszony, szeretném megköszönni ezt a jó munkát és erős támogatásomról szeretném biztosítani eh, elsősorban az átláthatóság és az összeferhetetlenség megelőzése szempontjából. A véleménytervezetben a kulcselemek az eurojust kapcsolatosak elsősorban. Tehát várjuk a véleményt, és támogatjuk ezt. Amennyiben további hozzászólások nincsenek, az adminisztratív igazgatót számára én egy erős szerepet szánnék, ugyanis rengeteg dolggal kell foglalkozni, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Az, hogy hagyjanak békén, ez nem egy megfelelő eljárás, és megerősítené őt abban, hogy bizonyos dolgokat saját berkeim belül érvényesítsen, és megpróbáltam ezt az administratív funkciót kellőképpen megerősíteni. Három szereplő, vagy négy, az OLAF, az EPO, az Eurojust és az Europol van ugyanazon a területen. Egyes tagállamok csatlakoznak az EPO-hoz, és itt 20 különböző szabály érvényesül, és azt a négy szervezetet valahogy egymással, egymáshoz képest is koordinálni kell, ez egy eléggé lidérces dolog. Ayala Sanderrel teljesen egyetértek. Én úgy gondolom, és megpróbáltam, hogy ez a pozíció kellően erőteljes legyen. A kérdés az, hogy ezt kitegye meg. Ez az a, az egyetlen pozíció, amire mi hatással lehetünk. Úgyhogy eh, Nyilván eh, ezért javasoltam ezt az ellerzse, ha valakinek van jobb eh, javaslata, akkor várom tehát ezért alakítottam ezt így ki. Minden esetre a hétvégén még ezt, ezen fogok dolgozni, és Holmeyer asszony még kap még szólt. Én az EPO-val kapcsolatosan azt hiszem, hogy ez jó úton halad, és eléggé sajnálatos, hogy egyes ügyészségek azt mondták, hogy ennek pozitív hozzáadott értéke lehetne. Mindig úgy gondoltuk, hogy a egész igazságszolgáltatási rendszert harmonizálni kéne. Ez lett volna a cél, de azt hiszem, hogy az OLAF, az Eurojust és az EPO kérdésében kell valahogy dülőre jutnunk, hiszen ennek a három szervezetnek párhuzamosan kell működnie, koordinációra van szükség, aztán az EPO valahol másút helyezkedik, az OLAF is. Azt hiszem, hogy ez nem lenne nagyon észszerű. Úgyhogy én csak százszerzalékig tudom támogatni. Nem tartom hatékonynak az, amit a tagállamok tőlünk várnak az hatalmas mi volna, ha legalább fizikailag helyiek valami egy helyben lennének, nagy előrelépés volna, hanem 300 km lenne az egyik a másiktól. Emberek, hát ebben a dossziéban, amit csak lehet rontani, ezt eddig elrontottak. A DG Justól Mentre asszony kapja meg a szót. Thanks a lot. Um... Köszönöm. Én csak az Eurojust az alap és az EPP közötti kapcsolatot tisztáznám. Nagyon világos a jogi szövegben az IPPO és az Eurojust közötti viszonyrendszer, módosulások adódtak a Libel jelentés óta ebben, és megpróbáljuk még világosabbá tenni majd az IPPO és az erősz közötti kapcsolatrendszert, mert, mint mondták, nagyon fontos az, hogy világos legyen jogi szempontból ez, és a szövegben ott legyen. Ami az intézményi kérdéseket illeti, a bizottság javaslatát úgy írták meg, hogy a decentralizált ügynökség közös módszertanát kövesse tehát a, irányít, a management boardban és a végrehajtó testületben is legyen delegáltak. Ebben nem adott változás, de látom, hogy a LIBE jelentés kizárta az Európai Bizottságot a management boardbeli tagságból. A bizottság ezt nem tudja elfogadni. Látom, hogy önök is örömmel látom, hogy támogatnának bennünket. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság ott legyen az irány, a, a, a végzak a management boardban is, nem csak az executive boardban, mert az önmagában nem elég ami pedig az, az administratív igazgató kiválasztását illeti, az Európai Bizottság választja a shortlistről a jelölteket, amelyet a meneknek barnak terjesztenek be. A LIBE jelentésben nem ez a helyzet. Itt az Európai Bizottság e szerint, a jelentés szerint nem állítaná össze a listát, hanem az executive board kellene, hogy összeállítja. Mi ezt nem fogadnánk el, és örömlünk, hogy támogatnak ebben az álláspontunkban bennünket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogyha hétfőig valami sürgető dolog eszükbe jut, küldjék el. copy paste mind, a, a, mert hogy minden jó gondolat fontos, a szövegek még nem olyan régiek, talán ugye 150 oldalt elolvasni a hétvégé során, hát hogy nem van egyszerű, elképesztő, ami, ami ránk nehezedik sokszor. De mondom még egyszer, ne habozzanak, küldjék el. Tolmácsolás már nincsen? De van. Viszont a napirendi pontot lerendeztük. Köszönöm. Köszönjük a javítási gondolatokat, megpróbáljuk mi is a, a mi munkánkban javítani a helyzetet, és megint csak majd szeptember 4-én kerül napirendre ez a dosszié, igyekszek majd a nyári nem sokkal egy, egy, egy árnyék elődői ülést szervezni, és egy jelentéstevőből is egyeztetni FOSZ német kollégával. Ezzel a nyílt ülésnek vége van, egy rövid koordinátori megbeszélést tartunk még, aki elmegy, annak jó nyaralást kívánok, szeptemberben újra találkozunk, zárom az ülést, kérem mindazok, akik a koordinátor ülése nem hivatalosak hagyják le a termet, viszonylag gyorsan, mert gyorsan akarjuk folytatni a munkát. Köszönöm, zárom az ülést. Ki, ki, ki. Hát, hogy érzem, hogy nem vagyok hivatalos a koordinátor. De azt hiszem, hogy maradni kell, nem hát küldenek el. Hát ez az, de küldjenek, hát is.